So good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek még egyszer. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkánkat, hiszen eh, pontosan 6 órakor eh, be kell eh, fejeznünk a munkát, ahogy az elnök ma délelőtt már jelezte. A második részben nagy örömmel adom meg azonnal a szót Megines asszonynak, aki a parlament alelnöke, és a szülők által jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó mediátor vagy közvetítő. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a személyes tapasztalataimról beszámolhatok, arról, hogy milyen szerepet játszok én, mint gyermekjogi mediátor, közvetítő itt a parlamentben. Elnézést, nem tudom, hogy hallanak-e, hallanak-e engem, hogyha zaj van a teremben, akkor nem jó az akusztika. Szeretném a tapasztalataimat, illetve néhány eh, gondolatomat megosztani önökkel a bevezetőmben. Ez egy rövid bevezető lesz, hiszen szakértők fognak egy tanulmányt ismertetni. Szeretnék gratulálni azoknak, akik elvégezték ezt a munkát, illetve azoknak is, akik kezdeményezték a szülő által jövőlenesen külföldre vitt kiskorúakról szóló jelentés elkészítését. Az Európai Bizottság munkája az is jól kötődik ez a tevékenység. Nagyon jó, hogyha rámutatnak a problémákra. Ma délelőtt a mediátorok konferenciáján szólaltam fel, és itt a gyermek gyermekek, családok jogellenes külföldre vitel esetében mindig a gyermek legmagasabb érdekeit kell figyelembe venni. Tehát ennek persze különböző értelmezése van hogyha két bíróság, két tagállamban ugyanarról a tényállásról ítéletet hoz, gyakran különbözik az értelmezés a hágai egyezménynek, a Brüsszel kettesnek kellene az irányadónak lennie, vagyis a gyermekeket azonnal a természetes otthonukba, szülőföldjükre vissza kellene jutatni. Na most ez az időtartam egyre hosszabb, a hágai egyezményben 7 szerepel, ezt ritkán tartják be, időnként évek telnek el, sajnos még a bírósági ítéletet sem lehet azonnal végrehajtani, mediáció, közvetítés zajlik ezzel kapcsolatban, ez nagyon fontos tud lenni én olyan emberekkel foglalkozom, akik borzasztóan kétségbe vannak esve, már egy csomó eljáráson keresztül estek, amit én szeretnék elérni az én irodámmal, az, az, hogy segítséget, iránymutatást nyújtunk az embereknek, az érintetteknek, illetve a hatóságokkal, a tagállamokkal felveszünk a kapcsolatot, és a, nagyon nehéz helyzetbe jutottaknak információt szolgáltatunk. Ez egy érzelmi ügy, ezzel tisztában kell lennünk, néhány hónapja vettem át ezt a munkát. Először azt kell megnéznünk, hogy ez a hivatal hogyan működik. Először is át kell nevezni, meg kell változtatni a funkcióit. Az nagyon fontos, hogy a parlamentnek legyen betekintése az ügyekbe, koordinálásra van szükség, illetve barométerként a tagállamok számára jelezni kell, hogy mi a tanácsos tendő. Nagyon fontos, hogy a javasolt változásokkal is foglalkozunk. Nyilvánvaló, hogy változásokra szükség lesz. Ugye nem csak az én ö, irodám, hanem a petíciós szakbizottság a petíciós szakbizottság, a Libel szakbizottság is foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Péter Jár éppen most jött be a petíciós szakbizottságból, pont ebben az ügyben már felszólalt egyszer. Én azt a javaslatot kaptam, ugye egyre több nagyon problémás ügy kerül elénk, a gyermekek nagyon sokat szenvednek emiatt, és nekünk a fő szempontunk a gyermek helyzete, meg kell nézni, hogy a szabályozást hogyan lehet változtatni persze, de leginkább az alkalmazást, a végrehajtást kell javítani, eh, hiszen eh, amikor egy gyereket elvisznek az otthonából a szülőföldjéről, akkor a legnehezebb azt elérni, hogy effektíve, ténylegesen visszakerüljön eh, oda, és hát nagyon nagy ártalom, károkozás éri a gyermekeket ezek az emberek nagyon komoly érzelmi válságban vannak, megszakadt kapcsolatokról van szó, a bíróságoknak hatékonyabban, következetesebben kellene fellépniük, és talán az informálás, a tájékoztatás is javítandó lenne, és erről is majd beszélnünk kell. Tudni kellene, hogy hol vannak az adatbázisok, kihez lehet fordulni, hogy el tudjuk dönteni, hogy milyen irányba mozduljunk el. Nagyon fontos a család eh, jogi tájékoztatás, mindenki megkapja ezt a végső megjegyzésem az lenne, hogy eh, ez a mai eszmecsere nagyon fontos, szerintem egy nagyon jelentős meghallgatás ez, és nagyon érdekel ez a jelentés, az összefoglalóját már elolvastam, illetve egyes konklúziókat, de nem mennék elébe az egész jelentésnek, és nagyon nagy segítséget jelent az én munkámban, illetve már is jelentett, úgyhogy köszönet ezért a segítségét. Ez egy teljesen új munkaterülete a parlamentnek, olyan terület, ami engem személyesen is nagyon érint, de politikailag is foglalkozni kell vele. A gyermekek jogai nagyon fontosak, a gyermekek élete nagyon fontos, hogyha ö, sérül egy gyermek, annak ismerjük a következményeit. Segíteni kell a családokat e nehéz helyzetben a hágai egyezményről nemrégiben Strasbourgban vitát folytattunk, és üdvözöltük az újonnan csatlakozó államokat, és ott az előadásomban elmondtam, hogy nagyon jó a hágai egyezmény, de sajnos a gyakorlat messze elmarad a szabályoktól, a határidőket nem tartják be, a tagállamok nem pontosan értik, hogy mi a teendőjük, úgyhogy javítani kell a helyzeten, nagy érdeklődéssel várom a jelentés bemutatását. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Megines asszony. Nagyon meggyőző volt az, amit mondott. A tanulmány ismertetésével folytatjuk. Pritelli úr következik a svájci összehasonlító jogi intézetből, illetve Pritelli asszony Lozánból Feteli asszony, öné a szó. For your uh, introduction, yes, it's uh, really an Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bevezetőt. Valóban nagyon felkavaró kérdésekről van itt szó, ahogyan a tanulmány is mutatja. John Kern kollégának mond, adnám most meg a szót, hiszen statisztikákról fogunk hallani, és ő az, aki statisztikákkal foglalkozik nálunk. Jó napot kívánok! Tanulmányunk számára a gyermekek jogellenesen külföldre viteléről szóló adatokat gyűjtöttünk össze, valamint különböző állampolgárok közötti házasságkötésre vonatkozó adatokat is. Fontos tudni, hogy a statisztikák nem feltétlenül vázolják fel a teljes képet. 2008-ra nyúlik vissza a legutóbbi adatgyűjtés, míg a házasságkötésekre vonatkozó statisztikák 2007-re vonatkoznak, és 2012-re vonatkozóan különböző korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre. Nagyon nehéz tehát e, a statisztikákat összehasonlítani egymással. A nemzetközi házasság egy adott ország és egy az ország szempontjából külföldinek számító polgár közötti kötését jelenti, illetve két külföldi állampolgár kötését jelenti. Az adatokat az országokban nem fel, az adatgyűjtés nem átfogó, ahogyan már mondtam, de mit mutatnak a meglévő adatok? Néhány országban viszonylag állandó a nemzetközi házasságok szám aránya az összeshez képest. Egyelőre úgy látjuk, hogy egy lassú csökkenés látható, bár azt meg kell jegyezni, hogy különböző országokban más és más tendencia rajzolódik ki. A teljes adatgyűjtés lehetővé tévő országokban ehhez képest folyamatosan nőtt a nemzetközi házasságok száma. A 2012-es adatok azt mutatják, hogy a nemzetközi házasságok felbontásának 2007-es szintje nagyjából állandó maradt, tehát sem szignifikáns növekedés, sem csökkenés nem következett be. A szülők általé, a gyermekek szülők általé jogellenes külföldre vitelével kapcsolatosan az Inkasztát végzett agyagyűjtést, Hate Conferences In-House Database, 1999, 2003 és 2008 során történt adatgyűjtés, emellett kiegészítettük ezt néhány nemzeti hatóság által közvetlenül összegyűjtött adatokkal is, ez az utóbbi évekre vonatkozik. A tanulmányban látható egy grafikon, ez amit a dián is látnak, kicsit nehéz ezt így látni, nehezen látható, de az általános tendenciákat mutatja ki, egy 13 és éves időszakra vonatkozóan a nemzeti hatóságok által szolgáltatott adatok alapján. Azt látjuk, hogy az egyes országok egyre nagyobb számú kérelmet kapnak az ilyen ügyekkel kapcsolatosan. 2003 és 2007 között volt egy drámai növekedés ezek számában, most pedig Petelli asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm a kollégának, hogy felhívta a figyelmet az adatgyűjtés kapcsán megmutatkozó hiányosságokra. Megpróbálom felhívni majd a figyelmet a továbbiakban a jogszabályok alkalmazásában megmutatkozó problémákra. Nagyon eh, emocionális témáról van szó, az egyes ügyek vizsgálata is ezt nyilvánvalóvá tesze, teszi. A hágai konvenciót, eh, egyezményt alkalmazzák, valamint a Brüsszel 2A rendeletet, amikor ilyen ügyekről van szó. Ezáltal a hágai mechanizmust kívánják erősíteni. Ez az a mechanizmus, amely a kiskorú egyén visszatérését előirányozza a megszokott életterébe. Ennek a mechanizmusnak az egyik célja, hogy elrettentő módon hasson, tehát preventív módon ezáltal, el akarják rettenteni az esetleges szülőket, akik jogellense külföldre vinnék a gyermeküket, de úgy tűnik, a statisztikák abba az irányba mutatnak, hogy ez az elretentő hatás nem érvényesült, épp ellenkezőleg egyre több ilyen ügyel kapcsolatos kérelem érkezik a hatóságokhoz. Felmerül, felmerül a kérdés, hogy miért nem sikerült a jogellenesen, jogellenes külföldre vitelek számát csökkenteni. Tapasztalataink tükrében azt mondhatjuk, hogy a hágai egyezmény gyakorlatilag saját sikere áldozatává vált. Az automatikus visszatérés mechanizmusa olyan hatékonynak mutatkozott, hogy ezt a mechanizmust nem csak azokban az esetekben alkalmazzák, amelyekre elvileg kitalálták. A hágai egyezmény, és ez az előkészítő dokumentumokban is benne áll, azt kívánta elérni, hogy megelőzzék az ilyen eseteket. Ilyenkor általában az történt, hogy a édesapák vitték jogellenesen külföldre gyermeküket, hogy teljes mértékben megszakítsák a kapcsolatot az édesanyával. Ez látható a kétoldalú egyezményekből is, amelyek mindenek előtt harmadik országokkal köttettek meg, kiváltképp arab országokról van szó. Franciaország és más országok Libanonnal, Egyiptommal, Marokkóval és hasonló országokkal kötöttek ilyen megállapodást, hiszen ilyenkor a gyermeknek ezen országok családjogát tekintve, illetve az édesanyjának ezen országok családjogát tekintve egészen más a státusza. Az egyezménynek tehát ez volt a célja, ahogyan azt felvázoltam, mégis folyamatosan változott az egyezmény értelmezése. magában az egyezményben is egyfajta egyensúlytalanság érvényesül, ugyanis a gyámot gyámnak kedvező pozíciót biztosított, ugyanakkor azonban a kiskorú fogalmát kibővítették, a fogalom kibővítése azt eredményezte, hogy bővíteni kellett a bírák megkövetelt szakismereteit is. Más szóval az illetékes bírónak nagyon sokat kell tudnia az adott esetről, ezáltal a gyermek visszajuttatása sokkal nehezebbé vált, ezért az Emberi Jogok Európai Bíróságának rengeteg nagyon szomorú ügyel kellett foglalkozni. A tanulmány leírja, hogy milyen magatartási formákat ítélünk meg úgy, hogy az egy kiskorú elrablásának minősül. A Brüsszel 2A szerint, amely ugye az azonnali visszatérést irányozza elő, gyakorlatilag egyfajta visszalépésként értelmezi ezt. Sok esetben három választási lehetőségünk van. Előfordulhat, hogy a szülő látogatási jogával visszaél, és a kiskorút e, ezzel az ürügyel viszi el saját hazájába. Írországból ismerünk egy ilyen esetet, amikor e, egy édesapa Egyiptomba vitte a gyermekét így módon. Aztán vannak olyan esetek, ahol az egyik e, szülő megakadályozza a másikat, abban, hogy látogatási jogával, vagy láthatási jogával éljen. Az Emberi Jogok Bíróságán nemrégiben született egy ilyen ítélet egy litván édesanyával szemben, akit azzal vádoltak, hogy az Emberi Jogi Konvenció, illetve Emberi Jogi Egyezmény 8-as cikkét sértette meg. A harmadik fajta eset pedig az, amikor a kiskorú érdekében rabolják el, úgymond, a gyermeket, Ilyen esetben tehát megállapítják, hogy ez jogos volt a jogellenes külföldre vitel. Ezeket az eseteket veszi számba tehát a hágai egyezmény, és ilyenkor fontos, hogy a gyermeket mielőbb visszajuttassák az eredeti országba. Ilyen esetekben mielőbb cselekedni kell, azonban a rendszer, a szabályok akkor is érvényesek, az olyan esetekben, amelyek egyre sűrűbben előfordulnak, mi azt szeretnénk, hogy ezeket, ezekre az esetekre is kitérjenek a statisztikák, ugyanis ezáltal derülne fél, fény arra, hogy egyre több gyermeket rabolnak el. Ezek azok az esetek, amelyek korrelálnak a munkavállalók szabad mozgásának jogával. Ilyenkor tehát az egyik szülőnek láthatási joga van, és elrabolja a gyermeket, vagy pedig egy olyan szülőről van szó, aki lakhelyet változtat, elköltözik egy másik országba, és e költözködés során viszi magával gyermekét illegálisan, és ezáltal egyoltalúan megváltoztatja a másik szülőhöz fűződő kapcsolat modalitását. Ilyenkor igen komoly kérdések merülnek fel, és a bírók nagyon vonakodva hozzák meg a döntést arról, hogy a gyermeket vissza kell juttatni a kiindulási országban. A hágai konvenciónak sokszor ilyenkor a kivételekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ilyenkor nem azt értékelik a bírák, hogy jogellenesen vitték-e külföldre a gyermeket, hanem egyszerűen a gyermek érdekeit kívánják szem előtt tartani. Ilyenkor nagyon nehéz szó szerint értelmezni a szöveget, hiszen mindenek előtt a kiskorú érdekeit kell szem előtt tartani a döntéshozatalkor. Emellett egyenlőtlenség alakul ki azon szülő között, aki a bíróság szerinti országban él, és azon szülő között, aki nem régiben telepedett le az adott országban. Problémát okozhat itt a nyelvismeret, a kulturális ismeretek, a, az integráltság a társadalomba. Ezek mind-mind kihatással vannak a bírósági döntésre, az édesanyja és édesapa közötti konfliktust gyakorlatilag egy másik szintre emeli. Két jogrendszer közötti konfliktussá válik mindez. Ezt a problémát úgy lehetne kiküszöbölni, hogyha filterek alapján kezelnék az ilyen ügyeket, először is előzetesen különbséget kellene tenni a súlyos ügyek között, és olyan ügyek között, ahol eh, nagyon alapos mérlegelésre van szükség. Tehát a rendszerbe ilyen úgynevezett filtereket, szűrőket építenénk be, amelynek alapját az adott eset súlyossága képezi. Egy első ilyen szűrő a szélsőséges esetekre vonatkozna, mint ahogyan azokat az imént vázoltam. Minden egyéb esetben, ahol a kiskorú érdekében kiegyensúlyozottabb döntést kell hozni, illetőleg ahol hosszasabb mérlegelésre van szükség, ott lenne egy előzetes döntéshozatal, egy provizorikus döntéshozatal, és utána közvetítésre, mediációra kerülne sor. Hiszen ilyenkor a szülők és a hatóságok, érintett hatóságok közötti megfelelő kommunikáció szolgálja leginkább a gyermek érdekeit. Azok az esetek pedig, amelyek egyik illetve másik csoportba sem sorolhatók, ott egy közös döntéshozatalra van szükség a bíróval, abban az országban, ahol a gyermek, ahová a gyermek visszatérne. A Brüsszel 2A 15-ös cikke alapján dolgoztuk ki ezt a javaslatot, hiszen ez már előirányozza a két érintett ország bíróságainak együttműködését. Hogyha a két jogrend közötti konfliktus nem oldható fel, akkor viszont egy nemzetközi bíróra van szükség. Az Emberi Jogok Európai Bírósága itt kaphatna szerepet. Egyébként kérem, hogy olvassák el még egyszer ezt a tanulmányt. Nagyon örülnénk, hogyha a tanulmányunk az Európai Parlamentben való eszmecserét erről a kérdésről meg tudná alapozni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. És most eh, Spiros Livadokorosznak adom meg azonnal a szót, aki eh, mm, jogász és mediátor a családi <clears throat> hálózatban. Az Európai eh, Határon túlnyúló családi mediátorok hálózatában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak nekem, hogy bemutassam a nemzetközi a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyét. Először is a Brüsszel 2A rendelettel kezdené, illetve a egy a 1980-as hágai egyezményt. Ezek a mediációban látják a lehetőséget arra, hogy megoldást találjunk. Az Európai Unió mediátora, Európai Uniónak is van egy mediátora, a parlamentnek konkrétan. Az Európai Unió irányelve, a 2008 per 52 per LK e irányelv, ez lehetővé tette, hogy meghívják a mediációra, a, a bíró meghívja a feleket mediációra. Hogy ez a mediáció hogyan működik, ez a mediációnak ez a típusa, hogy működik. Nos, a határon átnyúló családi mediáció a vita bármelyik szakaszában beindítható, vagy az előtt már. A legtöbb ügy a bírósági meghallgatás előtt van, amit hozzánk érkeznek, tehát a legtöbb ügy ebben a szakaszban van természetesen semleges helyen kerül sor erre, és abban az országban, ahol a gyermeket vagy a gyermekeket tartják. A felek a vit- és a mediátorok vesznek részt ebben az ügyben. Nem megy egy mediátor, hanem több mediátor, együtt dolgoznak, ezt majd el fogom mondani, és természetesen legtöbbször jogászok is segíthetik a feleket, de legtöbbször azonban nincsenek jelen. Telefonálni, skype-olni lehet velük, e-mailezni lehet velük, főleg amikor a megállapodásra kerül sor. A mediáció alatt a mediátorok találkoznak a felekkel, közös üléseken és külön üléseken is, és a felek kommunikálnak egymással és megoldásra jutnak. Természetesen az ilyen típusú mediációban a folyamat önkéntes és ingyenes. Ami a mediáció egyes szakaszait illeti, a mediátor először is egy screeninget végez, megnézi, hogy az ügy mediációra mehet-e vagy nem. És hogyha ez megtörténik, akkor megnézik, hogy hol, mikor történhet meg a mediáció. Tehát megállapodnak a felekkel és a jogászokkal, és megkezdik a mediációt. A mediáció első szakaszában ugye bevezető van, és a megállapodás abban, hogy mediátori tevékenységre kerül sor, aztán meghatározzuk az agendát, az idő ütemtervet, aztán a mediátorok megpróbálják megérteni az ügyet, felvázolják az ügyet, aztán tárgyalásra kerül sor, lehetséges megoldásokat vetnek fel a mediátorok, megnézik, hogy hol legyen a gyermek lakhelye, az aktuális országban, vagy abban az országban, ahonnan elhozták és a végső, ideális esetben a végső fázis a megállapodás, végleges megállapodás. Ami a nemzetközi ügyeket illeti, vannak kulturális különbségek természetesen, és ezek fenyegetőek lehetnek a, a kapcsolat felbomlási szakaszában. Mind a két fél általában, mind a két szülő szeretne aktívan részt venni a gyermek életében, és előfordulhat, hogy az egyik gyermek, az egyik szülő úgy érzi, hogy vissza szeretne térni a hazájába a vállás vagy szétvállás után. És előfordulhat, hogy ez a személy elviszi a gyermeket, és akkor a visszamaradt fél szülő ki szolgáltatottnak érzik magát. Persze mind a két szülő attól fél, hogy elveszi a, elveszi a gyermeket, a gyermek ugye a kettő között van. Általában ilyen állapotban jönnek a családok hozzánk. A legfontosabb kérdés az az, hogy azzal kezdjük el a mediációt, hogy tisztázzuk, hogy a gyermek visszatérjen, vagy nem. Amikor a, a szülőknek sikerült megalapodni ebben, akkor elkezdenek beszélni a jövőbeni ö, helyzetről, ö, mikor látogassák a gyereket, kilátogassa a gyereket, hányszor, hova mehet a gyerek hétvégén, hétközben, iskola, szabadság, születésnap, stb. Aztán a kétnyelvű nevelés is nagyon fontos szerepet játszhat mind a két szülő számára, hogy a gyermek vagy a gyermekek az oktatásban mind a két szülő hazája szerinti vagy kultúrát megismerje. Aztán ezután meg kell állapodni a gyermek tartásdíjáról, stb. Legtöbb esetben a legfontosabb kérdés, amiről beszélünk, és amiről a szülők döntenek, ez természetesen az, hogy a gyermek visszatér az eredeti országba. A keret, illetve a, a mediációt beindíthatják a felek, a jogászok, az ügyvédek, a bíró, a központi hatóság, általában rövid a keret, gyakran a bírósági meghallgatás előtt. Ilyenkor dönt úgy a legtöbb pár, hogy mediációt vesznek igénybe. Gyakran hosszú Hosszúak ezek az ülések, két-három napig is eltarthatnak, költségesek is lehetnek, mert több ország is itt szerepet játszik. Gyakran kiszolgáltatottnak, dühösnek érzik magukat az emberek, úgy érzik, hogy elveszik a gyereküket, ettől félnek, frusztráltak, gyakori a bizonytalanság. Az a modell, amelyet használunk a mediáció során, Tehát a mediáció során használt modell az a társmediáció. Ez két mediátor van, a két kultúrát, a két országot képviselik, a két nemet. Hogyha például görög német német hát házaspárról van szó, akkor van egy görög mediátor és egy német mediátor, mind a két nyelvet mind a két nemet képviselik a mediátorok, és, és hogyha lehet, akkor különböző jó, különböző szakmai háttérre rendelkeznek jogi vagy pszichológiai képzettséggel. Természetesen az első dolog, amire itt koncentrálunk, az a gyermek érdeke. Nézzük, így néz ki egy mediáció. Mutatok erről egy képet. A, két, a jobb oldalon van a két mediátor, a bal oldalon pedig a pár, középen pedig a tolmács. Néha, ugye hát a nyelvet nagyon fontos, hogyha a felek a saját nyelvükön akarnak beszélni, még akkor is, hogyha a saját családom belül kommunikációra egy harmadik nyelvet használtak azelőtt, ez fontos, hogy akkor tolmácsra dolgozzanak. 2012-ben jött létre a hálózatunk egy európai projekt keretében, az Európai Bizottság társfinanszírozta ezt. A projekt partnerek a MIK német NGO, a Child Focus belga NGO, a Lőveni Katolikus Egyetem és egy holland gyermekek elrablásával foglalkozó központ. Az első alkalommal került arra sor, hogy egy közös képzési programot indítottunk ezen problémák megoldására. Természetesen a hálózat, miután létrejött, lépésről lépésre indultak be az ügyek, általában úgy kezdődik el egy ügy, hogy egy e-mailt küldenek a mediátoroknak, vegyünk egy e, példát, olasz állampolgár mondjuk, először az olasz mediátorhoz fordul, és hogyha a probléma Olaszország és Litvánia között van, akkor az olasz mediátor fölhívja a litván kollégáját, és megpróbálja a részleteket tisztázni ahhoz, hogy a mediációra sor kerülhessen. Ez a hálózat folytatódik, ez egy MIC, a MIC Task Force-szal és a Child Focus-szal, a Missing Children-nel együttműködünk, a brüsszeli székhelyjel. Évente 50 órás képzést kínálunk a kezdő mediátoroknak, és persze vannak haladó órák is. A jövőbeni projektünk az, hogy a Voice of the Child in Mediation, aztán egy képzés, és a nemzetközi, tehát a gyermekek külföldre vitelével kapcsolatos pszichológiai hatások elemzése. Köszönöm szépen, további információt találnak ezen a weboldalon. Köszönöm szépen, most pedig Hans van Lunnak fogom megadni a szót. aki eh, Hágából érkezett, eh, a eh, Nemzetközi Jog Intézménynek a tagja, és a Nemzetközi Magányi Konferencia korábbi főtitkára, illetve Michael Sotter az igazságügyi főigazgatóság polgári igazságszolgáltatási politikai felelős egységének vezetője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés, hogy munkámról beszámolhatok itt a parlamentben. A, Brass, a Brüsszel 2A rendelettel fogok foglalkozni, de azon belül a szülői felelősség kérdésével a, kettes, a brüsszeli kettes rendelet foglalkozott a házasság felbontással a felülvizsgálatnál a hágai egyezmény jogellenes elvitelre vonatkozó szabályozásával nem foglalkoztak. Az én előadásomnak a második fejezete tér erre ki, amit megtalálnak a nyomtatványban. A szülői felelősség és a gyermekek jogellenes külföldre vitele természetesen nem európai jelenség, hanem globális, és van ennek egy globális kerete. Az ENSZ gyermekjogi egyezménye, a hágai egyezmény és a 86-os gyermekvédelmi egyezmény. Természetesen a különböző egyezményeknek Európa részes fele, a 96-osnak is majdnem minden tagállam, és a jó hír az, hogy most már Olaszország is ratifikálta a szenátus révén, úgyhogy a 96-os egyezménynek is az összes EU tagállam részes állama lesz, így a globális keretekhez csatlakozunk. Az EU és a 96-os egyezmény más tagjai, Oroszország, Marokkó, Dánia, Svájc közötti kapcsolatokat is rendezi ez. A 96-os egyezmény egyébként az alkalmazandó jogkérdését is szabályozza a Brüsszel 2B, illetve 2A rendelet vonatkozásában. Vizsgáljuk meg ezt a Brüsszel 2A rendeletet. A 96-os egyezmény adta az ihletést a Brüsszel 2A-hoz, de a Brüsszel 2A szignifikánsan meghaladta ezt az egyezményt, különösen a hazai utatásra vonatkozó rendelkezések vonatkozásában csökkenti a befogadó állam bíróságának joghatóságát, miközben megerősíti az eredeti országét, és ez problémás a svájci jelentés is foglalkozik azzal, hogy mennyire fontos a két bíróság közötti egyensúly. A második fejezetben van szó ezekről a fejleményekről. A tipikus eset a a 82-es, illetve a Brüsszel 2 A rendelet is azzal a szülővel foglalkozik alapvetően, akinél nem helyeztek el gyermeket de előfordul az is, hogy a, a gyermekről gondoskodó szülő viszi külföldre a gyermeket, esetleg családon belüli erőszak esetében minden esetre a gyermeket fenyegető veszélyeket, a gyermek biztonságát kell mindig figyelembe venni lehetőséget kell adni arra, hogy a gyermek visszajusson a szülőföldjére. Az egyezmény és a rendelet alapján igazából a gyermek hozzáférési jogát igyekeznek alapvetően erősíteni. Ez egy paradigmaváltás a 1980-as egyezményt ezért kritizálják is. A második fejezetben ezt részletesebben is boncolgatjuk. Az Európai Emberi Jogi Bíróság, amire már utaltak itt, úgy ítélkezett, hogy amikor a hazavitelre vonatkozó végzés megszületik, akkor megfelelő indoklásra van szükség, kézzelfogható bizonyítékra van szükség azzal kapcsolatban, hogy védelmet fog élvezni a gyermek, amennyiben bármennyire veszélyeztetett ez a hazajutás az 1980-as egyezmény módosító indítványait nem fogadták el, ugyanakkor kompromisszum alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy kísérő intézkedésekre van szükség a 80-as egyezményhez, ami védelmet jelent majd a gyermeknek, egy külön munkacsoport jött létre e célból, illetve a mediációhoz egy kézikönyvet is kiadtak, és az Európai Unió minden nyelvére lefordították ezt, az Európai Unió nagylelkű támogatásának köszönhetően. Mi is a helyzet ezekkel az új fejleményekkel. Az EU támogatta a hágai egyezmény módosítását, ez egyértelmű, ugyanakkor nagyon kevés vita volt az EU-n belül ezekről a változtatásokról. A bíróság a mm, hazajuttatási rendelkezések esetében az elrettentést tartotta fontosnak, de a rövid távú veszélyekről tudomásunk szerint a bíróság nem szólt. A harmadik fejezetében ennek az előadásnak a 20. oldaltól kezdve konkrét javaslatokat fogalmazunk meg. A 96-os egyezmény globális kereteinek megreformálásáról, a paradigmaváltáshoz való alkalmazásáról szólunk itt. A 31-33-as mellékleteket figyelmükbe ajánlom, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, legalább a parlamenti képviselők legyenek tisztában ezzel a globális keretrendszerrel, illetve a paradigmaváltással, ami a javaslatok mögött van a javaslatok semmiképpen eh, nem kívánják a rendeletet újrafogalmaztatni, az alapok eh, megmaradnának változatlanul. A javaslatok a rendeletet eh, a nemzetközi keretekhez igazítanák, illetve az új paradigmához, ugyanakkor a rendeletben vannak olyan rendelkezések, amelyek előremutatóbbak, mint a globális keret, ezeket inkább meg kellene erősíteni. Az első kategóriával kezdeném, hogy hogyan kellene jobban hozzáigazítani a 96-os egyezményhez a rendeletet. Van egy nyolcadik cikk, ez technikai jellegű, ez, erről most nem fogok beszélni, de fontosabb javaslat a tizedik cikk módosítása és egy új cikk bevétele a védintézkedésekről. Miért? Azért, mert a Brüsszel 2 rendelet esetében a Brüsszel 1 ihlette a jogalkotót, az pedig kereskedelmi ügyeket szabályozott, a családi ügyekben más a helyzet. Három probléma van a jelenlegi 20-as cikkel az édeglenes vagy védőintézkedések esetében. A hazajutatásról határozó bíróság csak a saját jogát alkalmazhatja a védelem érdekében. A második dolog, hogyha ezek az intézkedések foganatosításra kerülnek is, csak az adott bíróság államában hajtják őket végre, és a származási ország bírósága nem fogja elismerni őket. Tehát, hogyha egy befogadó állam bírósága védeni akarja a gyermeket, mondjuk egy abuzáló apával szemben, a rendeletben ehhez nem talál eszközöket. Nagyon fontos, hogy ezért módosítsuk ilyen irányban a rendeletet. A 11-es cikk 6-os, 8-as és 42-es pontja azon az elképzelésen alapul, hogy a származási bíróság a befogadó bíróság ítéletét felülbírálhatja Furcsa ez, mert általában elismerést szoktak előírni a származási ország bírósága számára. Talán nem a legjobb szabály ez, hiszen eltántorítja a befogadó ország bíróságát ettől. Ugye Alapvetően a rövidtávú érdekét kellene a gyermeknek figyelembe venni, a hazajuttatás során védelmet kellene élveznie, a származási országbírósága pedig a gyermek elhelyezésről dönt, a kettőt nem szabadna összekeverni az Európai Bíróság azt mondta, hogy ezt a felülbíráló ítéletet ideiglenes döntések esetében is alkalmazni lehet a végleges jogerős döntésnél visszajuthat a gyermek a befogadó országba, ugye? A 42-es cikket ezért szeretnénk töröltetni. Nem tudom, hogy ez a harang azt jelentette, hogy be kell itt fejeznem. Akkor még van időm, köszönöm szépen. Nos, attól függ, hogy a szomszédja szívesen engedélye önt beszélni. Igen, nagyon érdekes. Jó, akkor röviden befejezem. Tehát a 42-es cikkel is gond van, véleményem szerint. Ugye a számítási bíróság hitelesített visszajuttatási utasításáról van itt szó, és igazából a gyermek legmagasabb érdekét itt senki nem veszi figyelembe. Ez egyértelműen túlzás, és egyértelműen szükségtelen, tehát a ugyanebben a fejezetben az egyes és a hármas szekció megfelelő rendelkezéseket tartalmaz, ezek elegendőek. A 41-es cikkel kapcsolatban is lehetnek kételjeink, de itt egy szigorú rendelkezés szerepel, ami előírja a gyermek hazajutatását, anélkül, hogy a megfelelő védelemről rendelkezne úgy gondolom, hogy a másik kategóriában, ahol meg kellene haladni a rendelkezésben foglaltakat. Idén február 12-én az Európa Tanács hozott egy állásfoglalást. Fontos, hogy rávegyük a bíróságokat, hogy hat héten belül mindenképpen lezárják az ügyeket, jogorvoslat esetében is azt is javasoljuk, hogy a mediációt is vegyék be a rendeletbe, ahogy bizonyos országokban szerepel már a szabályozásban, Ugye a haza juttatásról döntő bírák bizonyos tagállamokban megfontolják a mediáció lehetőségét. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megengedte, hogy egy kicsit tovább beszéljek. Köszönöm szépen az Európai Bizottság igazság ügyi főigazgatósága nevében beszélek. A Brüsszel 2A rendelet van most a vitán középpontjában. Ez a második része a konferenciának nagyon fontos és nagyon hasznos a bizottság számára. A Brüsszel 2A rendeletet, mint tudják, tíz éve alkalmazzuk, és az elmúlt években a családi jogviták egyre nagyobb számban jelentek meg, hallhattuk a statisztikákat, tudjuk, hogy milyen nehéz ilyen statisztikákkal összegyűjteni, úgyhogy nagyon alaposan meg fogom vizsgálni az önök adatait. Egy dolog biztos, egy olyan világban, ahol egyre többen mozognak, utaznak, nem meglepő, hogy egyre több ilyen esettel van dolgunk. A mi statisztikáink szerint 15 millió olyan EU állampolgárról beszélhetünk, aki más tagállamban él, 40 ezer házasságfelbontás van évente az Unióban, a határokon túlnyúló családok fontos témát jelentenek sok ember számára. A Brüsszel 2 rendelet felülvizsgálata ezért mindenképpen üdvözlendő. Tavaly a bizottság részéről Juncker úr, Juncker elnök politikai iránymutatásokkal szolgált a kölcsönös bizalom jegyében. Ez a tíz prioritás egyike, amin a bizottság szeretne elindulni mindenképpen lehetővé kell tenni az állampolgárok számára, hogy külföldön tanulhassanak, családot alapíthassanak, házasságot köthessenek, gyermeket vállalhassanak, hidakat kell fokozatosan képíteni a különböző igazságszolgáltatási rendszerek között, konszolidálva, megerősítve a kölcsönös bizalmat, a kölcsönös segítségnyújtást és elismerést. Tapasztalatunk az, hogy mindenkinek a véleményét meg kell hallgatnunk. A Brüsszel 2A rendelet áll a jogi együttműködés középpontjában, és nagyon is jó, hogy a bizottság és a parlament megvizsgálja, hogy hogyan működik ez a rendelet. Most a felülvizsgálat felénél tart körülbelül a bizottság a rendelet működésének vonatkozásában. Ez az első ilyen felülvizsgálat, most kihasználom, hogy itt vannak a szakértők, és szeretném ismertetni önökkel, hogy milyen megállapításokra jutottunk eddig a felülvizsgálat során, és nagyon szívesen meghallgatjuk az önök véleményét, elképzeléseit bele is vágnék a témába. Hadd mondjam el, hogy tavaly áprilisban a bizottság kiadott egy jelentést, ez volt az első értékelése eddig ennek a rendeletnek. A jelentés azt állapította meg, hogy a rendelet nagyon jelentős előnyt hozott az állampolgároknak a határon túlnyúló jogviták rendezésében a szülői felelősségi és házastársi jellegű jogvitákban, a tagállamok központi hatóságai között, a joghatóság megállapítására vonatkozóan, illetve az ítéletek végrehajtására vonatkozóan. Most hallottunk egy beszámolót a gyermekek hazatéréséről, nagyon fontos terület ez, és nagyon fontos természetesen az elrettentés itt. A statisztikák fontosak, Van Loon úr saját javaslatait olvastam, nagyon érdekesek ezek, és meg kell vizsgálni, hogy a cél mennyire valósul meg a valóságban. Nyilván a jogalkotónak és volt célja azzal, hogy az egyik bíróság felülírhatja a másiknak a végzését, ítéletét. Meg kell vizsgálni, hogy ez megfelelően működik-e annak ellenére, hogy ugye vannak előnyei a Brüsszel 2A rendeletnek, és jól működik az, mi is feltártuk, és a jelentésben szerepel, hogy vannak hiányosságai is, különösen a házassági ügyekben alkalmazott joghatósági szabályoknál, aztán az exekvatúr eltörlésénél aggályok merültek fel, ugye az exekvatúr megszüntetése nagyon fontos akkor, amikor fontos, hogy gyorsan járjunk el a gyermek érdekében, aztán felfigyeltünk annak a fontosságára, hogy a tagállami központi hatóságok közötti együttműködés javuljon, a kettő elrendelet külön foglalkozik az együttműködéssel, igazából ez a gépterme ennek az egész együttműködésnek, és hát az a kérdés, hogy elég hatékony-e. Um, ami a végrehajtás általános területét illeti, mm, úgy tűnik, hogy a végrehajtás nem annyira gördülékeny, mint szeretnénk. A bizottság a jelentés közétételekor társadalmi vitát és szervezet. 2014 nyarán zárult ez a társadalmi vita, és egy sor véleményt kaptunk állampolgároktól, ügyvédektől, joggyakorlóktól, bíráktól, így tisztult a képünk arról, hogy hogyan működik a dolog. Elég vegyes képet festenek ezek a válaszok. Kaptunk pozitív visszajelzést, az egyértelmű, általában úgy látják, hogy hasznos, jól működő rendeletről van szó. Sokan nagyra értékelik, hogy világos helyzetet teremt a határokon túlnyúló eljárásoknál. Aztán az elismerés és végrehajtási rendelkezések is tudnak jól működni, hogyha mindenki betartja a rendeletnek a szellemét és a betűjét akkor a bíróságok által hozott döntések megvalósulnak, ugyanakkor problémákról is beszámoltak. a tagállamok nem ugyanúgy alkalmazzák a rendeletet, és ez sokszor azért van, mert nem elég világos a rendelet. Például a jogellenes külföldre vitel esetében sokan rámutattak, hogy a 6 es határidőt a bíróságok nem tartják be, sok bírónak nehezére esik kezelni a mm, haza szállításra vonatkozó végzéseket, az eljárás nem igazán praktikus, sokan rámutattak, hogy jó lenne, hogyha szakosodott bíróságok foglalkoznának az ilyen határon túlnyúló ügyekkel, hiszen elég sok ilyen ügy van, ez hatékonyabbá tenni a dolgot, és könnyebb lenne egy betartani a 6 hetes határidőt. Aztán a válaszokból válaszokban sokan olvastuk, hogy nem hajtják végre, vagy nem olyan egyértelmű a végrehajtása a haza juttatásra vonatkozó végzéseknek. Van Lón úr is beszélt erről. Nagyon sokszor hosszadalmas az eljárás, és ez természetesen egyáltalán nem jó, amikor fontos lenne a gyors eljárás. Melyek azok a területek, amelyekre a bizottság szerint összpontosítanunk kell? Nagyon fontos hangsúlyozni. Lehetetlen minden egyes esetre megoldást találni a jogszabály módosítása révén, de azért az esetekből kiderül, hogyha rendszer szintű hézagok vagy hiányosságok vannak a szabályozásban. Úgy gondolom, hogy nem forradalmat várhatunk a rendelet vonatkozásában, hanem inkább evolúciós folyamat várható, finom hangolás. Milyen területekre vonatkozhat ez? Egyrészt a házastársi résznél, házassági ügyeknél a, a, a házastársak választhatnának bíróságot a különválláshoz, aztán Tehát ez, ez, ez jobban megfelel annak az elvárásnak, hogy eh, amikor csak lehet, bíróságon kívül tudjanak megállapodni a házastársak. Eh, összhangban lenne ez mások szabályokkal is, amelyeket nem régen hoztunk. Még egy terület, amivel foglalkoznunk eh, kell, valamilyen vagy egyfajta jogi egyablakos ügyintézés is létrejöhetne. Nem szeretném túlhangsúlyozni ezt, hogy ne külön bíróság rendelkezzen a gyermek elhelyezésről és a hazajutatásról, mert ez frusztráló lehet a szülők számára. A rendeletben van erre már lehetőség, de a 15-ös cikknél a lehetőség arra, hogy egyik bíróságról kerüljön a másikra az ügy nem igazán gördülékenyen valósul meg a visszajelzések szerint. Az exekvatúr formasságok itt megvannak még a gyermek elhelyezési ügyekben, és úgy gondoljuk, hogy ez felesleges késedelmet okoz a folyamatban, minél jobban fel kellene gyorsítani a fejleményeket. Aztán a bizalom kérdése is felvetődik, és az, hogy a bizalomerősítés, illetve a kárta 21. cikke figyelembevétele miként valósulhat meg. Minimális normákat kellene meghatározni a gyermek meghallgatásának vonatkozásában is, aztán karcsúsítani, világosabbá kellene tenni a jogellenesen külföldre vitt gyermek hazajutatását, és nyilván az ideiglenes intézkedéseknek ez egy olyan aspektus, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. Aztán a végrehajtás kérdése, a mm, dolgok nem elég eh, hatékonyan eh, történnek ezen a területen, a nemzeti eljárásra kell hagyatkoznunk, és a eh, családi ügyekre vonatkozó döntésekre nincs itt külön eljárás általában, gyermekelhelyezésnél például nagyon hosszadalmas szokott lenni a dolog. Bocsánat, meghaladtam az időkereteket, de mindjárt befejezem. Az együttműködés kérdése a nemzeti hatóságok között az 55-ös cikkben úgy gondolom, hogy meg kell nézni, hogy ez elég jól megvalósul-e, működik-e, és a gyermekjóléti hatóságokat jobban be kellene vonni ebbe az együttműködésbe. Ezt közelebbről meg kell vizsgálni. Aztán az 56-os cikk a gyermek elhelyezésre vonatkozóan erre is volt egy sor kérdés az európai igazságügyi hálózatban is felvetődött. Az 56-os cikknél több aspektussal is foglalkozni kell. Szóval nagyon várjuk az együttműködést, mint említettem, tavaly a Juncker Bizottság hangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartja a, a, az igazságügyi együttműködést, a Brüsszel 2A rendelet fontos, nagy jelentőséget tulajdonítunk a felülvizsgálati eljárásnak lehetségessé vált a módosítás, munkatársak dolgoznak rajta, némi technikai előkészítésre még szükség van, értékelésre, hatástanulmányra, és hát szakértőkkel is konzultálni fogunk, mint máskor is tettük, természetesen akkor, hogyha szükséges politikai döntés megszületett. Köszönöm szépen a figyelmet, az időt, a lehetőséget, hogy ezt elmagyarázhattam, és kíváncsian várom a visszajelzéseket, nagy figyelemmel fogom hallgatni őket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Soter úrnak és Fanlón úrnak. Most pedig felszólalhatnak mindazok, akik szeretnének valamilyen megjegyzést fűzni az elhangzottakhoz, vagy kérdést szeretnének megfogalmazni. Talán a legjobb, ha megkérni szasszony reagálni először. Rövid leszek, hiszen az bevezetőben már mindent elmondtam, amit szerettem volna. Örülök, hogy az Európai Bizottság hajlandó meghallgatni bennünket, és észszerűen áll hozzá a probléma orvoslásához. A kérdésem az, hogy a központi hatóságok közötti együttműködés vajon javult vagy romlott, és mik az akadályok? A központi hatóságok közötti együttműködés nagyon jól működik. Elvileg. Sok nagyon elhivatott ember dolgozik a nemzeti szinten, és megpróbálják a lehető legjobban végrehajtani a szabályokat. Ahogyan Van Lón úr is már mondta, a források képezik gyakran a tényleges problémát, pénzügyi tekintetben sokszor nehéz időket élünk meg, és hát, hogyha van elégséges forrás, akkor nyilván hatékonyabb a végrehajtás is. De megvan a szándék, megvan az akarat. És talán azt is szeretném, azt is meg kellene említenem, hogy az európai igazságügyi hálózat, a European Judicial Network jó, milyen jó szerepet játszott mindebben. Sikerül kapcsolatot teremtenünk az érintettek között, sikerül megvitatnunk a végrehajtás nehézségeit. Évente körülbelül hat találkozónk van, és egyfajta hasznos fórummá próbálunk válni, amely csatornázza az eszmecserét a különböző ügyekről. Bilaterális találkozókra is szánunk időt, és legutóbbi hálózati találkozónkon 40 egyedi ügyet, egyéni ügyet vitattunk meg. Szerintem ez mindenki számára nagyon hasznos, mert így sikerül az egyéni ügyeken keresztül az általánosabb problémákat is kiküszöbölnünk. Nyilván mindenki a, ezen találkozón kontextusan kívül is megteheti ugyanezt, de szerintem ez egy kedvező formája a problémakezelésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csákém vagyok. Száki úr vagyok. Metzola kolléganő készítette elő a jegyzeteimet, aki sajnos nem tud itt lenni személyesen, úgyhogy én fogom a helyette bemutatni a petíciós szakbizottság eh, álláspontját. Olyan eh, gyermekek eh, örökbefogadási ügyeivel foglalkozunk, akiket biológiai szüleik beleegyezése nélkül adtak örökbe az Egyesült Királyságban. Ilyenkor előfordul, hogy az Egyesült Arab Emirátusokba viszik ezen gyermekeket jogtalanul, Egy konkrét ügyben látogatási, láthatósági jogot kapott a szülő az egyik Európai Uniós tagállamban, egy másikban viszont nem. Ilyen is előfordult. Ezen és hasonló ügyek esetében az Európai Bizottság nem tudott cselekedni, nem tudott fellépni, ugyanis úgy ítélte meg, hogy nem sérült Európai Uniós jogszabály. Az ügyek többsége nemzeti illetékességbe tartozik, az úti okmányok kiadása, illetve azok az esetek, amikor a hágai egyezményhez nem tartozó országokból raboltak el gyermekeket, nem tud fellépni az Európai Bizottság. Emellett néhány tagállam nem vesz részt a Schengeni rendszerben sem. Mindennek a végeredménye az, hogy könnye, könnyű belátni, hogy a gyermek érdekét nem tartották minden esetben szem előtt. Az Európai Unió bírósága nemrégiben határozatot hozott a kíséret nélküli kiskorúakról, amely szerint a kiskorúak, kíséret nélküli kiskorúak érdekeit kell ilyen esetekben szem előtt tartani. A gyermekek jogainak védelméről és a gyermek kereskedelemről és a gyermekek elrablásáról szóló EU-s jogszabályokat minden országban érvényre kell juttatni, minden EU-s tagállamban, azokban az országokban is, ahol nincs érvényben a Schengeni rendszer. Vannak olyan intézkedések, amelyeken tovább dolgozhatunk. Az egyik például az, hogy az egyik tagállamban meghozott határozatokat el kell fogadni más tagállamokban. A brüsszeli egyezmény a nemzeti modalát, modalitások keretein belül lehetővé teszi ezek végrehajtását. Emellett fontos lenne harmonizálni, egymáshoz igazítani a különböző nemzeti modalitásokat azért, hogy a különböző tagállamok el tudják ismerni a másik tagállamokban született ilyen jellegű ítéleteket, határozatokat. Másodszorban a Brüsszel 2 végrehajtásának felülvizsgálata során fontos lenne az egyes peti, pet, petíció benyújtók által felvetett ügyeket figyelembe venni. Mindazon esetekben, amikor a petíciós szakbizottsághoz fordultak polgárok gyermekárablási ügyekben. És végül a polgárok növekvő mobilitása révén egyre több ilyen gyermekárablási elrablási ügyre kerül sor. Biztosítanunk kell, hogy a tagállami polgároknak biztosított jogokat megkapják más polgárok is, akik hasonló helyzettel szembesülnek. Ilyen például a igazságügyi eljáráshoz való hozzáférés anyanyelvükön. Köszönöm. Köszönjük. Steinaker asszony a következő. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm az előadásokat, úgy gondolom egy nagyon széles körű témakört fedünk, fettünk le ma délután. Röviden szólnék a családjogi kérdésekről és a mediáció kérdéséről. Felhívta a kollégám, mellettem ülő kollégám egy kérdésre a figyelmemet. Ön beszélt arról, hogy egy sikeres mediáció eredménye mennyiben lehet kötelező. Mi Ausztriában szintén sokat vitatkozunk a mediáció kérdéséről, különösen a családját területén nagyon hasznosnak tartom ezt az eszközt. Érdekelne, hogy a kollégák és ön is Livadopoulos úr hogyan kívánják, hogyan ágyazzák be a mediációval kapcsolatos kötelező végeredményt a jogi eljárásba, a bírósági eljárásba. Érdekelne, hogy a kettő közötti kapcsolat hogyan néz ki. Lehet-e felebezéssel érni a mediáció végeredménye kapcsán például? Ausztriában önkéntes a mediáció, van-e valahol kötelező jelege ennek, és ki viseli ennek a költségeit, hiszen a mediáció sincs ingyen. Mi Ausztriában ezt a kötelező jelleget nem tudjuk biztosítani a finanszírozás szempontjából, de hát családjogi eljárások esetében nagyon sokszor pénzről van szó, és az igazságügyi eljáráshoz való hozzáférésről érdekel, hogy más országokban hogyan fest a helyzet. Köszönöm. Köszönjük, Ivadapulusz úr. Köszönöm szépen a kérdést. Ami a mediációs megállapodás kötelezővé tételét illeti. A 2009-52-es európai irányelv vett az összes tagállam végrehajtja és hatályba léptette, ez azt jelenti, hogy minden tagállam megtalálta a módját annak, hogy a mediáció eredményét számon kérhetővé tegye kötelezővé be tudok számolni arról, hogy Görögországban ez hogyan néz ki. A mediáció eredményeképpen létrejövő megállapodás, felek közötti megállapodás, eljut a bíróság titkárságához, amint a bíróság, illetve a bíró jóváhagyja azt, a görög jogszabályok értelmében ez kötelező érvényű, Az európai szabályozás tehát az irányelvre vonatkozóan meghatározza azt, hogy a különböző tagállamokban ez mennyivel, a mediáció végeredménye mennyiben tehető kötelezővé. A finanszírozás persze kérdés. Néhány központi hatóság szeretné előtérbe helyezni a mediációt, de hát ez mindig pénz kérdése is. Kérdés mindig, hogy mely fél fizessen a mediációért, van-e állami támogatás, amely igénybe vehető, és őszintén szóval azt látom, hogy sok esetben a felek számára a költségek jelentik a fő problémát. Nyilván minden jogrendszer máshogyan működik, vannak olyan tagállamok, ahol egyfajta támogatás vehető igénybe a mediáció számára. Ezekben az esetekben az én hazámban eh, erre nincs eh, támogatás, az ilyenfajta mediációra sem, és általában a mediációra sincs támogatás. De erről mindenképpen eh, döntést kellene hozni. Azt hiszem, ezzel válaszoltam a kérdésére. Remélem nem felejtettem ki semmit. Oké, okay, oké. Okay. Also, hát, az a, hát, uh, the who yes. If I just may add something, because the petition... Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, ugyanis a petíciós szakbizottság előadása nagyon kimerítő volt. A petíciók esetében egyéni esetekről van szó, egyikük, másikuk nagyon érzékeny kérdéseket vet fel, a tagállami fellépést kérdőjelezik meg sok esetben, és nem csak vállás esetén vetik fel ezeket a problémákat, illetve vállás, különállás kapcsán, hanem a gyermekek joga is sokszor szóba kerülnek. Ezért is fogalmaztam meg a kérdésemet a központi hatóságokra vonatkozóan. A petíciós szakbizottság számára ezek nagyon nehéz esetek, de hát ezek valós esetek a tagállamokban, és bizonyos tagállamokból sok ilyen eset érkezik hozzánk. Jó lenne, hogyha valamiféle iránymutatást kapnánk ezzel kapcsolatosan. Tudom, itt van a bizottság képviselője. Végeredményben a tagállamok az illetékesek ezekben a kérdésekben, és a polgárok számára nehéz megérteni azt, hogy eh, hogyan is alakul az Európai Unió és a tagállamainak a kapcsolata ezekben az ügyekben. Úgyhogy, hogyha erről röviden nyilatkozna, az hasznos volna. Sotar úr, és utána Kratelli asszony is azt hiszem szót kér, ha jól látom, Soter úr talán. Igen. Tudom, hogy csak részben válaszoltam ennek előzőleg, sok minden kavargott a fejemben, és ezért nem sikerült visszatérnem erre. Jelezni szerettem volna, hogy természetesen szem előtt tartjuk, hogy milyen sok levelet küldenek nekünk a bizottságban, látjuk azt is, hogy a parlament is sok ilyen esettel foglalkozik, a polgárok felvetésére a petíciós szakbizottságban, és persze, hogy nagyon odafigyelünk ezekre az ügyekre. Nem fogok itt most külön szólni az egyéni ügyekről, mert nem vagyok eléggé táj- tájékozott és jártas ezekben, de néhányuk nem a mi illetékességünkbe tartozik a nagyon nehéz helyzetben lévő polgárok számára nagyon nehéz megérteni sok esetben ezt. Nehéz megértetni velük, és sok esetben, mintha nem is akarnák megérteni, mert megoldást keresnek a problémájukra, és máshol nem segítettek rajtuk, de hát sajnos mi sem tudunk. Sok esetben egyfajta didaktikus feladatunk van, gyakorlatilag tájékoztatjuk a polgárokat arról, hogy hol alkalmazható az EU-s jog és hol nem. Nem mindig könnyű ez a feladat, de valahol ez is a küldetésünk része. A hálózatban résztvevő nemzeti hatóságokat illetőleg, hát nyilván a, hatós, a hálózatnak az a feladata, hogy alkalmazza az EU-s jogszabályt ott, ahol az alkalmazandó. Úgyhogy némileg hasonló ez az előbbihez, de értem, nagyon nehéz az önök számára ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Mi önöket abban segíthetjük, és a petíciós szakbizottságot abban segíthetjük, hogy a lehető legdidaktikusabban és legvilágosabban járunk el. Néha tényleg arról van szó azonban, hogy egyszerűen EU-s jogszabály hatáján kívül eső kérdésekről van szó. Tartok tőle, hogy az egyéneken nem tudunk segíteni azzal, hogyha úgy teszünk, mintha nem így lenne. Köszönöm. Én is szeretem volna hozzáfűzni valamit. A tanulmányunk elkészítési során egy komparatív elemzést végeztünk. Megnéztük, hogy a különböző központi hatóságok hogyan működnek, és való igaz, a források hozzáférhetősége kihatással van az ügyekre. Ha megnézik az 50-es oldalt a tanulmányunkban, látnak egy grafikont, amely azt mutatja, hogy Anglia és Wales nagyon magas kérelemszámmal szerepel, és ezt nem lehet egyszerűen csak demográfiai okokra visszavezetni. Ha megnézzük az angliai és velszi központi hatóságokat, akkor azt látjuk, hogy jól teljesítenek, részben azért is, mert nagyon sok kutatási eredménye rendelkezésükre áll. Más hatóságok esetében, más központi hatóságok esetében nagyon nehéz volt az adatgyűjtés már önmagában. Nagyon nehéz volt felvenni a kapcsolatot egy olyan személlyel, akivel, akitől aztán kikérhettük az adatokat. Úgyhogy szerintem Európában ebben a tekintetben nagyon nagyok az egyenlőtlenségek. Okay. <clears throat> So I would like to thank. Uh... Szeretnék köszönet még szeretnék hozzátenni valamit, hogyha megengedik. Igen, igen, természetesen. Szeretnék válaszolni Steinecker asszony kérdésére a kötelező mediációra, tehát egy kötelező -e, vagy nem a mediáció, ez a típusú mediáció, ez nem kötelező. Az irányelv azt abból indul ki, hogy a bíró felszólíthatja a feleket arra, hogy mediációt, mediációban menjenek részt. Ezt gyakran megteszi a bíró, de ez nem kötelező ez a mediáció. Köszönöm. Akkor nekem is lenne egy kérdésem, hogyha a mediáció kötelező, akkor az jó megoldás, vagy nem? Az én véleményem szerint ezen esetekben nem jó hogy kötelező legyen, az nem lenne jó. Oké, okay. this was a clear answer. Hát ez egy világos válasz volt, köszönöm szépen. <laughs> so we come to the end of... Jó, akkor ezzel lezártuk az első délutáni meghallgatás első részét, most pedig Lagarde úrnak adom meg a szót, Université de Paris 1, és ő fog a névtörvényről beszámolni. Kérdezem, hogy szükség van-e szabályozásra? Tessék, öné a szó. Ah, merci. Ah, voilà. Oui, je voudrais dire que igen, eh, szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament meghívott, hogy eh, ismertessem a eh, véleményemet azzal kapcsolatban, hogy legyen-e a nevekről európai szabályozás. Hadd mondjam el először is, hogy miért vetődik fel ez a probléma, melyek az okok, és hogyan lehet orvosolni a problémákat. Szóval hogyan is vetődik fel ez a probléma. Nos, néhány éve rá kellett jönnünk, hogy egy sor európai állampolgár a szabad mozgás jogának gyakorlásában akadályozva van azáltal, hogy a célországban más nevet kell viselnie, mint a származási országában, ahogyan hívták. Vegyünk egy példát francia nő német férjehez ment feleségül, Németországban élnek, a német jognak megfelelően házassági nevet választanak, ami közös nevük lesz, feltételezésem szerint a férj neve lesz ez, a mm, házas társi név, egy házassági név. Nem működik valami? kérdezi az előadó de működik, csak szerintem a hölgyek a teremben meglepődhettek, hogy a fér nevét kellene mindig viselniük. Értem a megrökönyödését, asszonyom, de ebben a példában ez a konkrét pár így döntött. Szóval a német jog szerint a nő elveszti a leánykori nevét, és a választott nevet kell viselnie. A francia jog szerint viszont megőrizheti a lánykori nevét. Egy másik példa, a az Európai Bíróság joggyakorlatában, a Grungimpol híres ügyben egy német gyermek Dániában élt szüleivel, ez volt a szokásos lakóhelyük, a Dán hatóságok kettős nevet adtak neki, mind a két ö, szülő ö, család nevét ö, szerepeltették. A német anyakönyvbe viszont nem lehetett beíratni mind a két családi neve, csak egy családi neve lehetett a gyereknek. Az európai állampolgárok számára elég sok gondot okoz ez a nehézség, és az Európai Bíróság többször is megpróbálta orvosolni a problémát súlyos, személyes, szakmai nehézségek esetében a néveltérés problémát okoz, mondta a bíróság. Mi az oka ezeknek a nehézségeknek? Nos, a nemzeti szabályozások eltérése a név vonatkozásában. Először is a, a polgárjogi szabályozás különbözik amikor megszületik egy gyerek, egyes államokban egyetlen családi nevet kap, ez lehet időnként az apa, máskor az anya családi neve, esetleg a házassági családi nevük, más tagállamokban a két szülő családi nevét ből képzett összetett családi nevet kap, én más tagállamokban a szülők elég nagy szabadsággal rendelkeznek, hogy milyen nevet fog viselni a gyermekük. Ami a házasságkötést illeti. A házasságkötés kihatással van-e a házastársak családi nevére, megtartják-e a családi nevüket, hozzátehetik-e a házastárs nevét, választhatnak-e közös családi ö, vezetéknevet, mm, a különböző ügyekben ez vetődik tehát fel. A nemzetközi magánjog szabályai szerint ez egy anyakönyvi kérdés, és nagyon sok tagállam esetében a nemzeti szabályozás írja elő a személyállapoti rendelkezéseket, máshol viszont a, lakhatá, a lakóhely, a szokásos lakóhely számít. Abban az esetben, amit említettem, a Dán polgárjog alapján adtak nevet a gyermekeknek. A szokásos lakóhelyet e, vették itt alapul. A németek e, döntése és megalapozott volt, hiszen a német jogot alkalmazták, a jogütközési szabály ugyanis azt írja elő, hogy a német nemzeti jogot kell ilyenkor alkalmazni Németországban. Hogyan lehet orvosolni ezeket a nehézségeket annak érdekében, hogy az európai állampolgárokat ne akadályozzák a szabad mozgásukban ezen túl? Nyilvánvaló, hogy nem avatkozhat be az Európai Unió a névvel kapcsolatos anyagi jogba, ez a szubszidiaritás elvével ellentétes lenne, tehát a névadás olyan történelmi, kulturális hagyomány része, ami szorosan kötődik a tagállamokhoz, a sokszínűség részét képezi, ebben jelenik meg ugye a tagállamok különbözősége, azért a tagállamoknak a szabadsága mérsékelt, ahogy az Európai Emberjogi Bíróság is kimondta, mert nem lehet diszkriminálni az állampolgárok között, és tiszteletben kell tartani a magánéletet is. Ennél tovább nem akarnak menni a korlátozásban. Ugyanakkor elképzelhető és kívánatos, hogy a nemzetközi magánjog területén lépjünk előre. Két út lehetséges az európai szabályozás érdekében, vagy a jogütközési szabályokat egységesítik, így legalábbis elvileg minden tagállamában az Európai Uniónak ugyanolyan jog szerint adnának nevet a gyerekeknek. A másik lehetőség a más tagállamokban adott neveknek az elismerése a tagállamok által. A beadott előadásomban én azt javaslom, hogy a nevek elismerése e, élvezzen e, prioritást, az egységes e, jogütközési szabálya szemben. Ez nem jelenti azt, hogy én ellenezném az egységes jogütközési szabály alkalmazását, de mm, mm, úgy gondolom nagyon korlátozott lenne a hatása. Nézzük a német-francia házaspár példáját. Az a tény, hogy az hogy a nő a francia jog szerint megtarthatja a lánykori nevét, de a német jog szerint elveszti azt, és házassági nevet kell viselnie, önmagában még nem akadálya a szabad mozgásnak. A szabad mozgásnak az az akadálya, hogy a Németországban adott nevet Franciaországban nem ismerik el. A Glumcsimpol ügyben nem a Dán, illetve német polgárjogi szabályozás különbsége miatt nem valósul meg a szabad mozgás, hanem a német hatóságok elutasítása miatt, ugyanis nem ismerik el a Dániában szabályosan adott nevet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az lenne sürgős, hogy a nevek elismerését szabályozzuk és írjuk elő. És mindenképpen fejet hajtok itt a holland szabályozás előtt. Egy 2011-es törvényben egy nagyon részletes cikk foglalkozik a nevek elismerésével. <clears throat> felvázoltam mártír eh, dokumentumként, eh, hogy hogyan néz neki egy ilyen szabályozás. Úgy gondolom, hogy az elismerés a névadásra, a névváltoztatásra is ki kell, hogy terjedjen, arra is, hogyha egy nyilatkozat az alapja házasekötésnél, vagy személyállapoti döntés, vagy közhatóság határozata az alapja ennek. Harmadik államban EU-s állampolgárnak adott névről is szó lehet. Tagállamban kell ilyenkor elismerni a nevet, és be kell vezetni az anyakönyvbe. Ettől kezdve ez a név más tagállamokban is elismerést kell, hogy kapjon. Nagyon nehéz kérdés ez, hiszen az állampolgárság, a lakóhely, hez való kötődés, a név adó államhoz való kötődés és az állampolgár közötti kapcsolatról van egy szó. Fontos kérdés, nem tudom mennyi lehetőség lesz ennek megvitatására. Minden esetre feltételekhez kell kötni azért az elismerését a neveknek, ugye a közrend védelmében. Ugye egy másik tagállamban adott név elismertetésekor a megkeresett hatóság ellenőrizheti a nevet, a névadást, és ez késletetheti a szabad mozgást. Egy ilyen szabályozás a 2013. április 24-i bizottsági kommunikációt jól egészítené ki, itt egyes közokiratoknak az EU-s elismeréséről, elfogadásáról van szó, de itt az alkalmazási eh, területnél a más tagállamok hatóságai által kiállított eh, közokiratok eh, tartalmáról szó nincsen. Köszönöm, azt, mondjam, néhány percet megtakarítottam. Köszönöm szépen, professzor úr, nagyon érdekes volt ez az előadás bevallom, hogy először kicsit meglepett ez a téma, de most már értem, hogy mennyire hasznos ezt is megbeszélni. Kívánne valaki kérdést feltenni? Yes, Hofer. Uh, Mr. Kranz. Thank you, Madam Chair. Um, that was an extremely interesting presentation. Uh... Nagyon érdekes volt ez az előadás és eh, ahogy így olvastam az anyagot, eh, észrevettem, hogy nem utalt az angol száz jogrendre. A skót keretben az a gyakorlat, a névedes gyakorlat, gyakorlata, hogy a nőnek mindig van lehetősége saját nevét megtartani, vagy a férj nevét választani, és eh, ezt használjuk minden ikaratban, eh, okiratban is, tehát ott beleírjuk, hogy neve ez és ez, leánykori neve ez és ez. Eh, nos, nem tudom, hogy van-e eh, valami megjegyzése ezzel kapcsolatban, a kontinentális joggal kapcsolatban, vagy tud-e reagálni arra, amit a mi gyakorlatunkból mondtam példát. Elnézést, hogy nem említettem meg a common law országait az én anyagomban. Lehet, hogy ezért van ez így, mert nincsen probléma a common law országaival, tehát ők tulajdonképpen nem utasítják vissza egy névnek az elismerését. Az a tapasztalat, amivel én rendelkezem, a Nemzetközi Bizottság van. Ott többször beszéltünk a név kérdéséről, és az Egyesült Királyság és Írország delegációja, főleg, főleg az Egyesült Királyság delegációja, mert Írország itt nem vett részt. Nos, ők azt mondták, hogy ez számukra nagyon érdekes kérdés, de kontinentálisnak tekintik ezt. Kontinentális, azt mondták, hogy ez számukra egy nem aktuális probléma. Nos, hát ez azt mutatja, hogy vannak olyan dolgok, amelyek az Egyesült Királyságban egyszerűbbek, mint Írországban. Igen, igen, ha megengedik, hozzátennék még valamit. Tulajdonképpen nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió minden országa ugyanilyen liberális lenne ebben az értelemben, mint az Egyesült Királyság, és korlátozás nélkül elismernék az országok névadási gyakorlatát. Nagyon-nagyon kedves. Köszönöm szépen. Van még néhány bók? Kérdezi az elnök. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? 16 óra 30-ig szünetet tartanánk. 16 óra 20-ig, 16 óra 20-ig, ha megengedik, és aztán 16 óra 20-kor folytatjuk a harmadik résszel.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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Azt javaslom, hogy kezdjük, mert 6 órakor be kell fejeznünk az ülést, ugyanis addig áll rendelkezésre tolmácsolás, hogyha szeretnénk kihasználni a rendelkezésünkre időt, akkor kezdjük a harmadik részt. Úgyhogy meg is adnám rossz rögtön a szót Um, Seppelnek, a gazdaságtudomány professzorának Brussels School of, School of International Studies, a Brüsszeli University of Kent részéről. Tessék, megadom a szót, remélem, hogy van, aki hallgatja. Köszönöm szépen, elnök asszony, majd kiabálok, talán ez segít. Giving me the floor, thank you for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Kicsit aggasztó és a feladat, mert a nemzetközi magánjogról kell beszélnem, a globális kormányzás szabályozási eszközéről, de én nem vagyok nemzetközi magánjogász, de mégis vállaltam a feladatot, ami a nemzetközi magánjogot illeti, erre utalhatunk úgy, hogy a globális kormányzásban a magánszereplők jelentősége egyre növekszik, másrészt pedig a nemzetközi magányjog a különböző jogrendek közötti konfliktusok megoldását is célozhatja, de legalábbis az interakciót lehetővé teszi közöttük. Az anyagban két magánkormányzási rendszert vizsgálok meg. Nemzetközi standard, meg, standard meghatározókról van szó, az egyik minőségi, a más standardnek meghatározói, másik pedig a nemzetközi szerződési választott bírósági kérdés. Mind a kettő Mind a kettő a feladatait hajtja végre, a szerződés által ráruházott feladatokat. A WTO egyezmény nemzetközi szenvedekhez köti e, az aláírókat a technikai szabályok előkészítésekor. A bilaterális e, beruházási e, szerződések pedig lehetővé teszik az, hogy nemzetközi magánjogi sztenderdek szerint oldják meg a vitás kérdéseiket választott bíróságon. Mind a két esetben magánjogi kérdésekről van szó, és jogkonfliktus kérdés, kérdések merülnek fel, és a különböző jogrendek feszülnek egymásnak. A érv, amit itt bemutatok, az elég világos. A legitim és a működő globális kormányzás az normatív rendekből e, merül fel, és a politikai e, beavatkozás ugyanannyira mm, hátra felesülhet el, e, mint e, az ezen rendszerektől való megvédése a jogrendeknek. Ami a nemzetközi sztenderdeket illeti, ami a környezetvédelmi, szociális, egészségügyi és könyvviteli sztenderdeket illeti, magán szereplők határozzák ezt meg, és ellenőrzik őket. Nagyon egyértelmű és sok elvárás kapcsolódik a szenderek meghatározásához, és administratív eljárások kísérik ezt. Nem igazán van kétség afelől, hogy mindez a jogi elismerést befolyásolja. Általában arról van szó, hogy vagy a standard meghatározási folyamat jogszabályalkotási folyamatként kezdődik. Ez így történik az Európai Unióban, amikor az Európai Bizottság nemzetközi könyviteli standardeket határoz meg, vagy bármilyen normatív elvárásokat fogalmaz meg. Az Európai Unió a WTO-ban a bíróság elé került azért, mert a, egy a szardiniákra vonatkozó kódexet nem vette figyelembe a, dönt, a standard meghatározásakor, és azt mondta az Európai Unió, hogy ez a WTO jogrend szerint ez a standard nem volt um, alkalmazandó, mert nem a konszenzusrend szerint fogadták el. Ez, az igazság az az, hogy péntek délután fogadták ezt el Rómában, nem voltak túl sokan ott, és a szokásos elvárások nélkül, betartása nélkül fogadták el ezt a standardet. A nemzetközi standard az egy olyan standard, amelyet egy nemzetközi hatóság vagy szerv fogad el, és az, hogy hogyan fogadták ezt el, ez itt nem játszik szerepet. A problémában, tudatában voltak, és azt mondták, hogy ennek elfogadása nincsen hatással a saját működésük során elfogadott sztenderdekre. A A nemzetközi standard meghatározó közösség nek mindenképpen szüksége van konszenzusra, de ezt nem mi döntjük el. A második tonhal ügyben az USA és a Mexikó ügyben a Szardiniával kapcsolatos szabályozást kikerülték, és a bizottság által elfogadott döntésre alapoztak, amelyhez konszenzusra van szükség. Ezt úgynevezett subsequent agreement-tel érték el, amely a Bécsi egyezmény szerinti eljárás. A WTO joga azáltal, hogy nemzetközi standardizáló testületekre delegál illetékességet, egy bizonyos eljárási szabályozási kérdések merülnek fel. Szeretnék rátérni a második ügyre, ez a beruházással kapcsolatos választott bírósági eljárás globális kormányzás. A gazdasági globalizáció miatt egyre növekszik a egymásnak idegen felek közötti kereskedelmi a tranzakciók száma, és ezzel a választott bírósági ügyek száma is növekszik, azonban a beruházási szerződésekben a választott bírósági döntések száma még gyorsabban növekedett. A 90-es években más, a, a bilaterális beruházási szerződések száma e, drámaian megnövekedett, és a választott bíróságokhoz e, került ügyek száma is. A kereskedelmi választott bíróságoktól e, kölcsönzik forrásaikat, ezek a beruházási, befektetési választott bíróságok, de közben közjogot alkalmaznak. A, a beruházási ö, ö, választott bíróságot tehát közjogi eljárásnak kellene tekinteni, ami ezt a választott bírósági eljárási rendet illetét egy konkrét esetet említenék, ez a jogrendeket veti fel, ehhez egy bizonyos magyarázatot kell fűznöm. A beruházási szerződéséké két különböző típusú standardet bocsátanak rendelkezésre, az egyik a relatív standardek a nem diszkrimináció tekintetében, a másik pedig az elide, a kompenzáció nélküli elidegenítés tilalma, illetve a tisztességes elbánás. Csak akkor fordult a bírósághoz, amikor az eljárás annyira megsértette a szabályokat, hogy az már a nemzetközi alapvető jogokat is megsértették volna. Korábban ez így volt, ez most már sokkal máshogy néz ki, és most a befogadó országnak garantálnia kell egy stabil jogi és üzleti keretet. Ez oda vezet, hogy a beruházási szerződésekkel foglalkozó törvényszékek olyan ügyekben is ide fordulnak, amelyeket egy sima bíróságon nem vetnének fel. A bíróságok a politikai eljárásban való részvétel jogára alapozva mm, védik meg ezt az eljárást. Az érv általában egyben próbálnak itt egyensúlyozni az államok azon jogak között, hogy közérdekben hozanak jogszabályokat, és a beruházók érdekei között, de gyakran ennél sokkal messzebb mennek, például a Jukoszt vitarendezéssel kapcsolatban el kell mondanom, hogy a e, törvényszéknek egy nagyon e, kínos ügyet kellett megmagyarázni, az Európai Emberjogi Bíróság elé került az ügy, és itt azt mondták, hogy az egyes egy egyes cikkét nem sértették meg. Tehát a beruházási bíróságnak meg kellett magyarázni, hogy a beruházási szerződésének még kell messzebbre menniük, mint az alapjogoknak a magántulajdon védelmével kapcsolatban. Az emberi jogi konvenció minimum, minimum szendedeket határoz meg, függetlenül bizonyos körülményektől, még a beruházási szerződések olyan vállalkozásokra vonatkoznak, amely éppen arra ösztönzi a külföldieket, hogy beruházzanak. A másodikra vonatkozó szabályokat nem szabad felhígítani, különböző mérlegelési mozgásterekkel. Ez természetesen egy nagyon nagy értékű, vagy nagyra becsült bíróság nagyon ö, érdekes ö, ítélete. A nemzetközileg megállapodott emberi jogi kérdések betartása elengedhetetlen. Elnézést, mondja az elnök, kérem, hogy a következtetésre, hogyha rátérne, igen, már lassan ott járok, mondja az előadó hogyha egy bíróságnak egy bírósághoz fordulnak a felek, abban olyan esetben is, amely eset esetleg nemzetközi emberi jogi összefüggésben nem merült volna fel. A, meg, a végkövetkeztetés kifejezetten egyszerű. A választott bíróságokra a New Yorki egyezmény szerint ezeknek az ítéleteire nem lehetnek hatással a kormányok és az adminisztráció. Ez az autonómia, ez nem tesz jót az választott bíróságnak, sem pedig a résztvevő állam jogának. Köszönöm szépen. Köszönöm Sefer úrnak, mondja az elnök. Most pedig Pablo Cortez szeretném üdvöz, üdvözölni a Leszteri Egyetem részéről a kísérleti követelések Európai Eljárása és az Európai Bizottság új javaslata. Um, Chair, um... Nagyon köszönöm, elnök asszony. Kiváltság, hogy itt lehetek a parlament szakbizottságában, és ismertethettem azt az előadást, amit a kísértékű követelésekre vonatkozó bizottsági javaslatról készítettünk. Ez az eljárás, egy opcionális eljárás, a polgári és kereskedelmi követelések esetében, amelyek határon túlnyúlnak, és 2000 euró alattiak. Csak kivételes körülmények esetében van szóbeli tárgyalás, egyébként írásbeli eljárásról van szó, és nagyon rövidek a határidők. Nem kell ügyvédhez fordulni a feleknek, de azért a gyakorlatban egyharmaduk alkalmaz jogi képviselőt az előnye ezeknek az eljárásoknak, amelyek minden tagállamban rendelkezésre állnak a kísértékű követeléseknél, az, hogy az eredményüket exekvatúr nélkül végre kell hajtani eh, külföldön. Általánosságban az eljárás hatékonyabb, mint a nemzeti eh, eljárások a határon túlnyúló esetekben, de a gyakorlatban nem használják eleget tagállamonként átlagban 100, évente átlagban 3000 összesen az ügyek száma. Az Európai Bizottság tanulmányok alapján tett javaslatot, például a kis mértékű alkalmazás problémájának megoldására. Az Európai Fogyasztói Központ szerint az európai állampolgároknak csak 12%-a van tisztában ennek az eljárásnak a lehetőségével, 53% csak a bíráknak sem tud erről az eljárásról, ami nagyon meglepő, hiszen nekik kellene használniuk ezt a lehetőséget, nem is ismerik a lehetőséget tehát. a kísértékű követeléseknél a költségek viselése sem átlátható. Úgy gondolom, hogy talán van még egy téma, amivel nem foglalkoznak, arra vonatkozik ez, hogy igazából ki is a haszonélvezője ezeknek az eljárásoknak. Eredetileg az európai fogyasztók, állampolgárok, vállalkozások használhatnák, de a gyakorlatban csak a cégek tudnak róla, illetve a magasan iskolázott állampolgárok. A Deloitte tanulmánya azt eh, mutatta ki, hogy a végrehajtással nincs probléma. A végrehajtást a nemzeti eljáráson eh, keresztül bonyolítják le. Hogyha a fogyasztók használnák ezt a lehetőséget eh, az otthoni bíróságaik előtt, más tagállamban, más nyelven kellene végrehajtatni, más nemzeti eljárásban, akkor nagyon nagy lenne a gond, és ezért az Európai Fogyasztóvédelmi Központok nem ajánlják ezt az eljárást. A fő nehézség az eljárás magánszemélyek által való felhasználás esetében éppen a végrehajtás kikényszerítése. Az Európai Bizottság eh, tett egy pár eh, javaslatot, amelyek 2013. Eh, november 19-én jelentek meg. Többségüket üdvözöljük, de hiányzik az, hogy a végrehajtás megkönnyítésénél is fel kellene lépni az európai fizetési meghagyást módosítaná a bizottság, ez is csatlakozhatnak kereseteljáráshoz a 2000 eh, eurós plafonig. Úgy gondolom, hogy ez egy következetes jó elképzelés. Egy 5000 eh, eurós eh, követelés behajtása nagyon hasonlatos egy 10.000 euróséhoz a költségek szempontjából. Itt a definíciókat is egységesítenék a határon átnyúló követelés esetében, aztán az elektronikus kommunikációt lehetne használni a meghallgatásnál, aztán a bírósági költségekről is szó lenne a módosításokban. Egy helyi bíróság a helyi bíróságok alkalmazása sokkal nagyobb költséget jelent természetesen, mint hogyha egy központi bíróság alkalmazza, használja ezeket a technológiákat, és ott összpontosulnak ezek az ügyek. A bizottság azt is javasolja, hogy 10 százalékban szabják meg a bírósági költség plafonját, tízezer eurónál, ugye az 1000 euró magasnak számít, az én javaslatom az, hogy regresszív legyen a perköltség, 2000 euró után már csak 5%-ot tegyen ki. Azt is javasolják, hogy a fordítás csak akkor legyen csak a konkrét végzés esetében legyen kötelező, ne az összes irat esetében. Tájékoztatási kötelezettségeket is módosítanák a tagállamok részéről, ugyanakkor nem pontosítják, hogy kell -e segítséget nyújtani azoknak a magánszemélyeknek, akik más tagállamban fordulnak bírósághoz, mert az a bíróság rendelkezik joghatósággal. Aztán, amikor a felek kinyilvánítják, hogy meg akarnak állapodni, akkor is tárgyalást kell tartani, ennek nincs értelme. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatainak a többsége üdvözlendő, de ki kell még egészíteni ezeket. Ahogy már az előbb is említettem, meg kell könnyíteni a végrehajtást, nem egyszerűen azzal, hogy tájékoztatjuk a eh, felhasználókat arról, hogy melyik weboldal, melyik testület foglalkozik eh, ezzel, hanem arra is figyelemmel kellene lenni, hogy más nyelven, más eljárásban valósul meg a végrehajtás, és a jogi segítségnyújtásra is ki kellene térni akkor is, hogyha ez megtéríthető, megtéríthethető, különösen, hogyha magánszemélyekről, fogyasztókról van szó. A másik fő ajánlásom arra vonatkozik, amivel nem igazán foglalkoznak elegendő mértékben, vagyis hogy a összegű keresetekre vonatkozó európai eljárásról nem tudnak az emberek. Ez az eljárás hatékony, és a mediációs és bíróságon kívüli eljárások sorát gyarapítja, illetve európai szempontból úttörő lehet e téren az európai online jogrita rendezési platformhoz kerülhetnek a fogyasztói panaszok az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban, hogyha ezeket a panaszokat nem tudják orvosolni, akkor fordulnának a fogyasztók bírósághoz, illetve a kisösszegű kereset eljárását akkor vennék igénybe. A hitelező és az adós kiköltik a nyomtatványt, nyilatkoznak, hogy az aviort alkalmazták-e, vagy akarják-e alkalmazni, illetve mediációban részt vettek-e. Nagyon sok tagállamban, Írországban, Velszben, Egyesült Királyságban vannak belső eljárások a bíróságok mellett, tehát gyakran a mediátor telefonon felhívja a feleket, a bíróságból valaki telefonál, azt mondja, hogy ekkora és ekkora van kétűzve a tárgyalás, mit gondolnak, nem lehetne megoldani bíróságon kívül, és a legtöbb esetben sikerül megállapodásra jutniuk. A hátáron túlnyúló ügyekben azonban nem állnak rendelkezésekre ezek az avior jellegű bíróságon kívüli jogrendezési lehetőségek, vagy jogvitarendezési lehetőségek. Az Európai Fogyasztói Központok segítséget nyújthatnak a nemzeti tagállam által jóváhagyott bíróságon kívüli mechanizmusokra felhívhatják a figyelmet. Kérhetem, hogy lassan zárja le. Igen, igen, természetesen elnézést. Szóval azzal zárnám, hogy hangsúlyozni szeretném. Mindnyáján tudjuk, hogy a bíróságon kívüli jogvita rendezés, a mediáció nem csodaszer, de működik, gyors, hatékony, és ö, nagyobb az ügyfelek elégedettsége vele, mint a bírósági jogvita rendezéssel a belső piacban a fogyasztók bizalom erősítése érdekében érdemes lenne többet használni. Köszönöm. I give the floor now. Köszönöm szépen. Kollégámnak adom most meg a szót, Lédia Géringer de Üdenbergnek, aki a Júri Szakbizottság alelnöke és jelentéstevője is. A kísértékű követeléseknek, úgyhogy ő fogja bevezetni a vitát. Nagyon szépen köszönöm. Anyanyelvemen lengyelül fogom folytatni a felszólalásomat, mert a dokumentumaimat is lengyelül készítettem elő. Azért még angolul megköszönöm mindenkinek ezt a bevezetőt, nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, és most következnek a megjegyzéseim. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző eszmecserére tudunk most sort keríteni. Od nazwy e, tej regulacji. Kezdjük a szabályozás nevével. Hát már a névválasztás kapcsán is voltak bizonyos kétségeink. Nem tudtuk, hogy a kísértékű követelések megfelelő megnevezése, hiszen minden országban ez a fogalom más és más takar. Összességében azt szeretnénk, hogy ez egy közérthető, jól működő eszköz legyen, tízezer euróig terjedő e, értékig terjedne ez a fogalom meghatározás. Ez a küszöb nem biztos, hogy ez kismértékű követelés, vagy kis értékű. Lengyelországban, vagy Litvániában, vagy Bulgáriában például ez nem feltétlenül kisértékű, sőt. A jogi szakbizottságban nagyjából egyetértenek a, arról, a, egyetértés van arról a kollégák között, hogy ezt az eszközt elő kell mozdítani, és nem csak a fogyasztók, hanem a bírók körében is népszerűsíteni kell. A részletekről most nem szeretnék beszélni, hiszen a bizottsági javaslat elemzését már hallhattuk, mégis kitérnék egy-egy részletre, amely megnehezíti a gyakorlatban a polgárok életét. A bírósági költségeket nem lehet hitelfelvételével fedezni, akkor ott helyben azonnal a bíróság épületén belül kell ezeket a költségeket megfizetni. Mi azt szeretnénk, hogy ezek minél alacsonyabb költségek legyenek, így tudjuk érdekelté tenni a polgárokat abban, hogy kísértékű követeléseiket érvényesítsék. Ezen követelések számát tekintve, magas számát tekintve az európai piacon, bekövetkezett az, hogy végül is a fogyasztók hátrányos helyzetbe kerülnek, nem működik jól a eljárást, és most megnyitnám a vitát, 20 percünk van az eszmecserére. Köszönöm. Bardzo proszę, mój e, kolega, pan Buda. Buda kollégának adok szót. Da, mulțumesc foarte mult. E, apreciez eu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon Értékelem azt, amit hallhattunk a professzorok részéről és kollégánk részéről is. Nagyra értékelem a bizottsági javaslatot, és mégis úgy gondolom, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy mi is a az alkalmazási területe ennek az eljárásnak. Korábban 2000 euróig terjedő követelésekről volt szó, most az Európai Bizottságban egy 10 000 eurós küszöbről gondolkodnak be kell ismernem a néppárti frakcióban már lassan azon gondolkodunk, hogy a természetes személyes esetében 2000 legyen a küszöb, 2000 euró, a kkv esetében pedig 10 ezer euró. Egy dolog azonban teljesen nyilvánvaló, mindenképpen szükség van a polgári jogban egy ilyen eljárásra, hiszen ez egy fontos eszköz, és a polgárok számára hozzáférhető is, ugyanakkor preventív hatása is van. Ez egy nagyon fontos elem, a preventív elem, hiszen ha a társadalom tagjai tudják, hogy van egy egyszerű eszköz, amely azon alkalmazható is, akkor minden bizonyal nagy érdeklődés is mutatkozik majd e eszköz iránt, ami pedig a KKV-kat illeti. Ha az eljárás alkalmazási területéről beszélünk, folytassuk ugyanazt a logikát, mint eddig. Legyen szó 2000 euróról, 10 000 euróról, ez egy dolog, de ezzel párhuzamosan tenni kellene egy másik lépést is, és fel szeretném szólítani az Európai Bizottságot és a tanácsot is, hogy fontolja meg azt, amit mondok. Nevezetesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a munkajog területén mindez alkalmazható legyen, hogyha eh, egyéni munkajogi szerződésekről van szó. Nem a bérezésre gondolok most itt, hanem, és nem a különböző ö, egyéb munkajogi kérdésekre, de ha egyéni munkavállalói szerződésről van szó, akkor fontos, hogy ez a szabály itt alkalmazható legyen. Jelen pillanatban 10 millió polgár él a hazájától eltérő tagállamban, ők munkát vállaltak külföldön, és sok esetben szerződést kötöttek, és ezt a szerződést lejár, anélkül, hogy az adott polgár megkapja a pénzét ezért nem tudja megfizetni a bírósági eljárást az adott vállalkozással szemben, és úgy kell visszatérnie a hazájába, hogy nem kapta meg a fizetését. Miért is ne lehetne biztosítani a számára azt a lehetőséget, hogy saját hazájában perelje be azt a vállalkozást? Európai szinten ugyanis jelen pillanatban nem tudjuk megoldani ezeket a problémákat hazadott vállalkozásnak. A polgár hazájában a származás szerinti országban is van képviselet, akkor tudja csak megoldani ezt a problémát, egyébként nem. Szerintem a feladatunk az, hogy lehetővé tegyük az egyszerűbb életet a polgárok számára. Most pedig, ami a különböző adókat, járulékokat illeti és más egyéb díjakat. Én azt gondolom, itt nem helytálló az érvelés, hiszen sokszor a KKV-knak nincsenek bőséges forrásaik, ezek esetében azt javasolja, nem hogy legyen elektronikus fizetési lehetőség, nem feltétlenül az adott intézmény épületén belül, hiszen ez azt jelenteni, hogy oda el kell utazni adott esetben, hanem meg lehetne ezt oldani másként banki átutalással, és aztán az átutalás bizonylatát el lehetne küldeni postai úton. Valahogy így nem tudom, hogy pontosan mi lenne a kedvező, legkedvezőbb megoldás, de azt hiszem, ez mindenképpen egy jó eszköz a polgárok szempontjából, és megkönnyíti az életüket mindenképpen. Köszönöm. Köszönöm. Kérem még valaki szót? Úgy látom, a vitában senki más nem szeretne részt venni. Hát akkor elmondom, hogy hogyan néz ki az ütemezés az elkövetkezendő hetekben, módosítások készülnek majd, illetve kompromisszumok készülnek a benyújtott módosítókkal, módosítási indítványokkal kapcsolatosan, és azt hiszem a következő márciusi ülésen fogunk szavazni a módosítókról. Ezzel megszületik a Júri Szakbizottságban a tanácssal folytatandó tárgyalások mandátuma, illetve a tanácsos bizottsággal folytatandó tárgyalások mandátuma. Részben ismerjük már a tanács álláspontját a javaslataink kapcsán. Tudjuk, hogyan gondolkodnak róluk, és azt is tudjuk természetesen, hogy hogyan néznek ki a bizottság javaslatai. Még a lett soros elnökség alatt el fogjuk tudni fogadni ezt az eszközt, így a polgárok és a KKV-k rendelkezésére bocsáthatjuk. Köszönöm szépen! Yes. You have the floor. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden, ha megengedi, eh, hadd szóljak ehhez hozzá. Volt egy vita egy folyamatos vita azzal kapcsolatban, hogy különböző pénzügyi küszöbök legyenek el, tehát azt gondolom, hogy emlék, emlékeznünk kell arra, hogy a kísértékű követeléseknél olyan kérdésre van szó, ahol az embereknek utazni kell, ez meg kell, részt kell venni bizonyos meghallgatásokon, és ez költségekkel jár. Egyes eh, tagállamokban tudom, hogy 5000 euró nem túl alacsony összeg, de ez önmagában nem igazolja az a hazai nagyobb eh, terhekkel eh, járó eljárás alkalmazását. Itt van egy kérdés, amit szeretnék, ezt szerettem volna kiemelni, a másik pedig az, hogy nyilván nagyon egyértelmű, hogy online is lehet fizetni, vagy átutalással, vagy hitelkártyával. Nyilván hatékonyabb, költséghatékonyabb lenne, hogyha ezt központosítani lehetne minden tagállamban, és nem pedig minden bíróságnak tőle elvárni azt, hogy fizetési lehetőséget adjanak. Minden esetre e, ennek nagyon sok előnye lehet. Köszönöm szépen! Úgy látszik, hogy Lidia egyetért. Köszönöm szépen ezt a javaslatot. Ha jól látom, nincs más hozzászólási kérés, úgyhogy rátérhetünk a következő napi rendi pontra. De Páló professzort üdvözlöm az ADR központból, és kérem tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó napot kívánok, köszönöm a szervezőknek a meghívást. A közvetítés, mint alternatív vitarendezés, eh, a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés. Eh, soha nem volt egyszerű a vitarendezés, eh, mm, legyen szó egy bár, bármilyen témáról. Ugye hát például két fél egy tehén nem vitatkozik, akkor a jogász valószínűleg mindeközben fejezte a tehenet a gazdaság számára nagy költségeket jelent a bírósági vitarendezés, és ez a költségvetésre is káros hatása lehet. Most, amikor a kormányoknak éppen csökkenteniük kell az igazságszolgáltatásban is a kiadásokat. Persze, mediációval és más területeken is meg lehet oldani a viták, vitás kérdéseket. Alternatív vitarendezési módszerek vannak, a 90-es évek végén kezdték el ezt használni. A mediátor, ő maga nem hoz döntést, ő csak segít megoldásra jutni a polgárok számára, és ez nem csak gyorsabb, hanem ol- olcsóbb is a mediáció ebben nagyon fontos, a költségek kordában tartása, stb. Tehát a mediáció alkalmazásának ösztönzése nagyon fontos. A 2852-es szabály irányelv is ezt mondja, garantálja a minőséget, a, óvja a bizalmasságot, védi a bizalmasságot, és a bíróságnak, a bíráknak is nagyon sok lehetőséget ad. Azonban Hét évvel az irányelv elfogadása után a Júri eh, Bizottság és az Európai Bizottság és az Európa eh, Tanács eh, arra megállapításra jutott, hogy az összes ügy csak 0,05%-ában használják a mediációt a 28 tagállamban, tehát 100 ezer esetben a 20 millió bírósági ügyel szemben. Nyilván a az egyes cikk, ezzel az egyes cikk nem érvényesül. Ez a mediációs paradoxon egy nagy gazdasági veszteséget is jelent. Ugyanezek a tanulmányok azt mutatják, hogy ha gyakrabban használják a mediációt, ez több milliárd eurót takaríthatna meg, még akkor is, hogyha csak az ügyek 50%-ában jutnának megoldásra. Azt hiszem, hogy a parlament nem tolerálhatja ezt a paradox helyzetet. Öt évvel ezelőtt az Európai Bíróság világos iránymutatásokat adott azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne facilitálni a mediációt. Az alternatív vitarendezési módszer nem kötelező. A bíróság csak azt várja el, hogy a mediáció legyen kötelező, de csökkentse a költségeket. A mediáció, hogyha kötelező lenne a tárgyalások előtt, bírósági tárgyalások előtt, ezt lehetővé teszi a, az irányelv a tagállamok számára, de nem teszi kötelezővé. A mindennek az értékét a polgárok felismerik, de nem használják. Láthatjuk itt e, erre más példákat, tehát tudjuk, hogy vannak olyan magatartások, amelyek nem megfelelőek, mégsem követjük a helyes magatartást, például nem viselünk motorozás közben sisakot, cigarettázunk, stb. Tudjuk, hogy Vidius mit tett volna a sisakkal, hogyha 2000 évvel ezelőtt Rómában motorozhatott volna. Gyakran tudjuk azt, hogy nem kell kötelezővé tenni a mediációt, csak integrálni kell ezt a bírósági folyamatba, hogy a felek könnyen optátot választhassanak a bírósági eljárásból. Az optát mechanizmus illusztrálta egy fontos tanulmány a szerv adományozással kapcsolatban. Két kutató 2003-ban látták, hogy miért van az, hogy tehát a hasonló országokban nagyon különbözőek a adományozási számok. Ausztriában a lakosok majdnem 100%-a hajlandó adni, míg Németországban nem. Azok az országok, ahol nagyon, alanyo, ar, ar, nagyon alacsony volt az adományozás, és később megkérték az embereket, hogy írják alá, hogy írják alá azt, hogy szeretnének-e adományozni. Nagyon kevesen írtak alá, és ezzel kevesen adományoztak. A másik példában pedig azt kérték az emberektől, hogy akkor, akkor írjanak alá, hogyha nem akarnak adományozni, megint csak nagyon kevesen írtak alá, de még ezért sokan adományoznának. Tehát az emberek továbbra is hogyha nyugodtan választhatnak mediációt, vagy bíróságra mennek, akkor még mindig 27 tagállam az a bíróságra menne, míg az opt-out modellben egy Olaszország. Olaszország az egyetlen ország, ahol opt-out rendszer van, és tavaly 150 ezer mediációs ügy volt. Az olasz peres feleket arra kérik, hogy egyes esetekben, hogy vegyenek részt egy eh, mediátor ülésen, 40 euróba kerül ez, és csak ezután mehetnek bíró elé. Miután a mediációban felvetik, felváltolják az ügyüket, utána optátolhatnak és mehetnek a bírósághoz. Mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül és csak akkor folytatik a mediáció, hogyha mind a két fél egyetért ezzel. Nagyon érdekes, e, Olaszországban a mediáció 18 e, e, éven keresztül opt-in rendszer volt, csak néhány ügy volt, évente kevesebb, mint 2000 ügy volt, aztán az ügye, ügyek száma egyik napról a másikra emelkedett, amikor kötelezővé vált az opti- a mediáció. 2013-ban megint visszatértek az optinhez, ott megint csökkent a mediáció száma, és aztán megint csak optáltos lett a mediáció 2014-ben, és akkor megint hat számjegyű eset, mediációs eset volt. Az optált mediáció a kötelező mediációval szemben nem csak oda vezet, hogy magasabb a mediációk száma, hanem magasabb a sikerek, sikeresen lezárt ügyek száma is. Egyesek azt mondják, hogy a peres felek azért fizetnek, hogy a bírósági eljárásért, hogy a bíró hallgassa meg az ügyüket. Az általános európai személy a bírósági illetékekkel csak a valódi költségek 30%-át fedi le. Azt gondolom, hogy azok, akik 70%-át kifizetik a, a azok, tehát azok, az a 70% aki a költséget fizeti annélkül, hogy fizet, hogy részt venne bírósági tárgyaláson, de joggal várja el azoktól, akik részt akarnak kivenni bírósági tárgyaláson, hogy előtte menjenek a mediációra, ami olcsóbb. A mediát mediációs, mediáció biztosítók így lehetőséget kapnának arra az első találkozón, hogy meggyőzik az embereket arról, hogy folytassák a mediációt. Az optát mediációra nagy figyelmet kell fordítani. A mediációs irányelv felülvizsgálatára kerül sor, bizonyos problematikus trendek merülnek itt fel. Például a családügyi kérdésekben a mediát mediációban résztvevők nem mehetnek direkt a bírósághoz. Először a mediációs tanácsadókkal találkoznak, nem a mediátorral, de ez egy opt-in rendszer, nem annyira hatásos, hatékony, mint az opt-out. Görögországban egy törvény tehát mutattak be optátos mediációs rendszerre. Az Európai Uniós szinten az Európai Unió javasolt bizonyos javaslatokat a biztosítási irányel felvizsgálatával kapcsolatban, és itt kötelező lenne az alternatív vitarendezési módszerekben való részvétel, ez nem hatékony, és megint csak ellenállásba fogunk ütközni az ipar részéről. Az EU és a parlamentnek nem szabad elszaladt, hogy ezt az alkalmat, hogy a polgárok életét egyszerűbb és jobbá tegyék, eh, hatékonyabb mediációs politikával. A 2008-as irányelv egyszerű módosításával, amely az Európai Bíróság öm, eh, öm, ítéleteire alapszik, alapul, ez már hatékony lenne. A mediációs, mediáció eh, elvárható lenne, erről beszélt a bíróság is. E, ez az eljárás e, a négy esetben, amit itt bekarikáztam, e, elvárható lenne, és persze bármikor optáltolhatnak a, rend, a felek. 2013. szeptember óta egy projektet vezetek, amely az első mediációs központot hozna létre Afgán, Afganisztánban, gyakran járok oda. Ott ezt a szlájdot mutattam be Kabulban, és szerencsére nem pereltek be Isten káromlásért. Ez az utolsó stressztesztem, tehát hogyha Isten megnyitna egy mediációs központot a Földön, még akkor sem állnának sorba az emberek, még maximum, hogyha jó mediációs politikát politikát folytatna. És ezzel bízott meg bennünket Isten már, ha hisznek benne. Kedves parlamenti képviselők, a mediációt önök lehetővé teszik, nem, tehetik nem csak kereskedelmi, családi jogi kérdésekben, hanem az egész társadalomban ezzel a konkrét központnak a megnyitásával. Szerintem ez erre képesek, és ezt meg kellene tenniük. A mediáció és tanulmányban velem együtt dolgozó kollégáknak köszöntet szeretném mondani, önöknek pedig azért, hogy meghallgattak. Thank you so much for this interesting... Uh, Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Most pedig Muszka úrnak doktornak adom, Mutzger doktornak adom meg a szót, az osztrák legfelsőbb bíróság bírájának. A dokumentumomban az szerepel, hogy ő, ő volt az elnöke a 2005-ös hágai egyezmény megszövegező bizottságának a joghatóságválasztási megállapodások tárgyában. Úgyhogy tapasztalt a területen. Köszönöm, elnök asszony. Most mm, másik dologról fogok beszélni, mint az előttem szólók, két új jogi eszközről, amelyek hamarosan hatályba lépnek. Nincs politikai véleményem, amit most ismertetnék, hanem csak elmondanám, hogy hogyan működnek ezek. A 2005-ös hágai joghatósága elasztási megállapodás, ami szeptemberben lép hatályba, illetve a Brüsszel egyes rendeletnek a felülvizsgálása vizsgálata. Mind a kettő a joghatósággal foglalkozik, és az ítéletek végrehajthatóságával. És arról fogok beszélni, hogy a két eszköz milyen hatással van a jogvita rendezésre a nemzetközi céges szerződések eh, esetében. Hogyha megszegnek egy ilyen eh, vállalati szerződést, akkor valamit kell tenni. Lehet mediációt alkalmazni, de időnként eh, bírósági ítéletre van szükség, és ilyenkor két lehetséges út van vagy állami bírósághoz fordulunk, vagy pedig választott bírósághoz. és meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy ki fog dönteni. Egy állami bíróság, vagy egy választott panel, és aztán ez a döntés végrehajtásra kerül-e a választott bíróság államában, vagy egy másik államban. Hogyha a választott bíráskodás mellett döntünk, akkor a New Yorki egyezményt kell alkalmazni, talán mindnyáján ismerik ezt. Egy nagyon sikeres egyezmény, 151 részes állama van, hogyha kereskedelmi szerződésben ilyen rendelkezés szerepel, hogy választott bíróságra elé utalják az ügyet, akkor állami bíróság elé nem fordulnak. Eh, illetve minden szerződő állam alkalmazza, végrehajtja a választott bíróság döntését ilyenkor. Tehát működik a dolog. De hogyha a szerződéses felek úgy eh, döntöttek, hogy eh, a lehetséges jogvitákban állami bíróság rendelkezik joghatósággal, akkor megjelölhetnek egy konkrét bíróságot, amelyik joghatósággal rendelkezik majd, a régi brüsszeli eh, rendeletben egyértelmű szabályok eh, voltak, hogyha valamelyik tagállamot eh, jelölték meg, akkor más tagállamok bírósága nem léphetett fel, és a többi tagállamnak végre kellett hajtania a bírósági ítéletet. De sokkal kevesebb országról van itt szó, mint a New Yorki egyezményben részes államok száma. A brüsszeli egyes rendelet rendszere tehát csak az EU belül működik. A harmadik bír, országbíróság által hozott döntésekről nem szólnak a brüsszeli rendeletek. Tehát, hogyha a felek egy harmadik állambíróságát jelölik meg, akkor nincs erről szó illetve hogyha az EU-n belül alkalmazni kellene, végre kellene hajtani az ilyen döntést, erre sem vonatkozik semmilyen rendelkezés, és ez a jogbiztonságot veszélyezteti. Itt tulajdonképpen rivalizál az állami bíráskodási rendszer és a választott bíráskodás. Hogyha csak EU államok érintettek, akkor a New York Egyezmény és a Brüsszel Egyes is jogbiztonságot jelent és a joghatósági megállapodások megfelelő alternatív válaszodbíráskodást jelentenek. Viszont, hogyha harmadik államok is érintettek, akkor ugye a válaszodbíráskodás ad jogbiztonságot, viszont a harmadik államra vonatkozó kapcsolatokat nem fedi le a Brüsszel egyes, hm, ezért aztán a joghatóság megválasztásáról egyezményt kellett kötni párhuzamosan a választott bíráskodási megállapodásokkal polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozik, tehát kereskedelmi szerződésekre és ennek az egyezménynek három fő szabálya van. Először is a választott kiválasztott bíróságnak tárgyalást kell tartania, ő neki kell tárgyalni az ügyet, más szerződéses államok azonban nem járhatnak el, és az összes szerződő államban végre kell hajtani az adott ítéletet. Tehát ez a New Yorki egyezménynek a folyományaként jött létre, és ennek az évnek a második felében lép hatályba ez az egyezmény. A tanács úgy döntött, hogy az Európai Unió csatlakozik ehhez az egyezményhez. Most a Brüsszel egyes rendeletnek az átdolgozása esetében két rész részlet van a joghatósággal kapcsolatosan, amit figyelembe vett az új rendelet. Tehát kisé más a joghatóság választásra vonatkozó megállapodás szabályozása, igazából a hágai egyezményhez igazítják az EU jogot. Ez azt jelenti, hogy amikor a hágai egyezmény szerint érvényes a joghatóság választás, akkor a brüsszeli egyes szerint is érvényes lesz. Tehát a kettő párhuzamos. Visszafelé viszont nem működik a dolog. A Brüsszel egyes formai követelményei kisé liberálisabbak, tehát lehet úgy joghatósági megállapodást kötni, hogy a Brüsszel egyes szerint az érvényes lesz, a hágai egyezmény szerint azonban nem. Tehát az EU-n belül ez a joghatósági megállapodás hatályos lesz, érvényes lesz, a harmadik államok vonatkozásában azonban nem. Ha írásbeli megállapodás történt, akár csak elektronikusan, akkor brüsszeli és a hágai szerint is érvényes lesz. a párhuzamos különböző államokban indított perekről is szólnak rendelkezések. A Brüsszel egyesnek komoly ö, problémája volt, hogy szerepet benne egy szabály, mi szerint, hogyha több bíróság előtt párhuzamosan folynak perek, akkor a, az a bíróság kell, hogy először tárgyalja az ügyet, amelyikhez először fordultak, a másodiknak addig fel kell függesztenie az ügy tárgyalását, amíg az első nem jutott döntésre, csak utána tárgyalhatja az ügyet. Ez akkor is így volt, amikor olyan eset volt, hogy joghatósági megállapodásban a második bíróságot választották, jelölték ki. Tehát, hogyha az egyik fél megszegte a joghatóságválasztási megállapodást, és egy másik bírósághoz fordult, akkor is annak a bíróságnak kellett először az eljárás lebonyolítani, ez gyakran nagyon hosszú idő elvesztegetéséhez vezetett. A Brüsszel egyes átdolgozásánál most egyértelműen kimondásra került, hogy a megjelölt, választott joghatóság tárgyalja az ügyet, akkor is, hogyha később fordultak hozzá. Ez megint csak a választási egyezményhez igazítja a Brüsszel egyes rendeletet, mert ott egyértelműen úgy rendelkezik a szöveg, hogy az a bíróság élvez elsőbséget, amelyiknek a joghatóságát választották. Az állami igazságszolgáltatás és a választott bíróságok, döntőbíróságok között egyfajta rivalizálás van, és a hágai egyezmény jogbiztonságot teremt harmadik államok esetében, illetve életképes alternatívája a válaszott bíráskodásnak az új rendszer világszinten. Tehát, hogyha egy állami bíróságot jelölnek meg a szerződésben, az is életképes megoldás. Azonban fel kell hívnom a figyelmet, hogy a hágai egyezmény ratifikációján fog minden múlni, az idei év második felében lép hatályba az EU-ban és Mexikóban egyelőre a többi fontos gazdasági szereplő, a többi állam nem ratifikálta. Meg kell várnunk, hogy ratifikálják-e, és sikeres lesz-e, mert hogyha nem ratifikálják, akkor a New Yorki egyezmény sikere marad fenn úgy, ahogy eddig is volt. Köszönöm elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes ismertetőt, tehát bíznunk kell abban, hogy a ratifikációra sor kerül. Most egy utolsó vita következik a mediációról, a választott bíráskodásról, ki szeretne hozzászólni. Hmm. Hmm. Well, I have one question when I listened uh, on mediation and the opt ami a választott bíráskodás, a mediáció, az opt-out rendszer kérdését illeti, éppen olyan jól működnek, alkalmazhatóak polgári területen, mint kereskedelmi területen? Úgy gondolom, hogy hatékonyabb, mint az alternatívája ez a tisztességes válasz. Az opt-in volt a másik megoldás, körülbelül 20 évig az európai országokban. 1993-ban volt az első olasz, aztán 90 az első francia mediációs szabályozás, de nem működött a dolog. Az antropológiai háttere az a dolognak, hogyha engem ön megtámad, én nem fogok mediálni, vagy nem fogok mediációhoz fordulni. Az antropológiában hogyha én megtámadok valakit, akkor az háromszor támad vissza, eszkalálódik a dolog. Tehát az emberi magatartásra nem eh, jelenti, eh, eh, hogy mediációt preferálnának az emberek. A két F, a, magyarul a két H jellemzi ezt, hogyha én harcolok, akkor velem szemben is harcolni fognak, vagy pedig ugye kibújok ez alól illetve egy ügyvéd nagyon hosszú ideig el tudja húzni a bírósági eljárásokat. Tehát, hogyha nem kényszerítjük arra az embereket, hogy legalábbis megpróbálják a jogvitáikat mediációban rendezni, akkor kicsi az esély, hogy valaha is eszükbe jut, hogy ehhez forduljanak. Úgy gondolom, hogy az az olasz szabályozás, amit mutattam, egy kísérlet 2017-ig eh, marad eh, hatályban, nem tökéletes, de eh, hírhetten túlterhelt az olasz igazságszolgáltatás. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül gyógyír ez, vagy csodaszer, de mindenképpen érdemes kipróbálni ezt az utat hogyha nem válik be, akkor máson is el kell gondolkodni, de hát nincs olyan ország a világon, ahol mm, ösztönzés nélkül, pénz nélkül be lehetne vezetni a mediációt, tehát mindenképpen pénz is kell hozzá a bíróságok megtakarított pénzéből. Hogyha ismernek ilyen országot, akkor szívesen oda látogatnék. Köszönöm. Okay. So I believe we come... Rendben. Köszönöm. Akkor azt hiszem, a workshop végére értünk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Számomra nagyon hasznos volt ez a fórum, remélem az önök számára is. Nagyon sok gondolatébresztő dolog hangzott el a polgári jogi terület kapcsán. Úgy gondolom a nemzetközi magánjog a jognak egy nagyon technikai jellegű területe, de talán sikerült megmutatnunk azt, hogy ez politikai eszmecsere tárgya is lehet. Remélem a következő workshopon újra találkozunk 2017-ben, igaz, hogy ez még igen messze van, de hát majd meglátjuk, hogy addigra sikerült előrelépést elérnünk. A Brüsszel kettő felülvizsgálata addigra némi szerencsével lezárul. És végül köszönöm szépen a parlament képviselőinek, a nemzeti parlamentek képviselőinek, azoknak, akik részt vettek ezen a fórumon, és érdeklődést mutattak az európai szintű nemzetközi magánjog iránt, és köszönöm szépen a szakértőinknek is, akik felvilágosítottak bennünket a témában, és köszönöm szépen a szakpolitikai ö, osztály, a nemzeti parlamentek ö, hivatalainak, ö, a titkárságoknak a munkát, és azoknak is, akik ma tolmácsoltak nekünk. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, nagyon szép estét kívánok Önöknek, és jó hazautat!